Ladies, ladies and gentlemen, I think we should... Hölgyeim és uraim, úgy vélem, hogy el kellene kezdenünk az ülésünket, hiszen már 10 percre elmúlt 9 óra. Okay, so we, we coming back. Nos, akkor visszatérünk az Európai Külügyi Szolgálatról szóló vitánkra. Erről már beszéltünk korábban, és folytatjuk ezt. Ma azonban a tervezett jelentést fogjuk megvitatni. Eddig csak általános nyilatkozatokat mondtunk, most pedig már rátérünk sokkal specifikusabb kérdésekre, és a kitűnő készítőnk foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezzel a döntéssel, tehát nagyon sok olyan pont van, amelyről beszélnünk kell ma. Hadd mondjak néhány szót, mielőtt mi megadnám a szót a jelentés előadójának. Ez egy nagyon fontos pillanat. Mindannyian eh, folytatunk kampányt a Lisszaboni szerződés eh, előtt az országainkban, és azt láthatjuk, hogy eh, néhány állam azt szeretné, hogy eltörölnék az Európai Külügyi Szolgálatot, tehát meg mindenképpen most ki kell állnunk a saját véleményünk mellett. A jelentéstevőnkkel ezt fogjuk megvitatni. Úgy gondolom, hogy a parlamentünk nagyon konzisztens volt az Európai Külügyi Szolgálatról szóló megközelítésében, és ez majd tükröződik a dokumentumban is, amelyről épp most fogunk vitázni. Hadd adjam meg a szót a jelentés előadójának. Tisztelt miniszterelnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljes mértékben támogatom az ön rövid bevezetőjét és megjegyzéseit, amelyeket tett, és a mai nap célja az, hogy a képviselők elé tárjam, az AFKO a szakbizottságunk elé tárjam azokat a javaslatokat, azokat a módosítókat, amelyeket az AFET-nek és az afco nak figyelembe kell vennie a tanácsi határozat kapcsán. Ahogy tudják önök is, Elmar Brock volt a jelentéskészítő az AFET részéről, én pedig az AFKÓ részéről, és együtt dolgozunk, és az elképzelés az az, hogy ezeket a módosítókat meg kell vitatni itt is, illetve később még a mai nap során az AFED-ben is. Bizonyára látták a módosító javaslatokat. Ezek a május 3-ai változatok a legfrissebbek, és el tudom mondani ezeket a módosítókat önöknek, de nem egyenként akarom ezt megtenni, mert akkor több órán keresztül itt ülhetnénk, hanem inkább ezeket összefoglalnám csoportokba témánként. Számos módosító van, a módosítók első része az intézményi aspektusokat érinti, a jelentés, illetve határozat tervezetben. Ahogy önök is tudják, azt szeretnénk, hogyha ez az új szolgálat a bizottsághoz kötődne, administratív, szervezeti, illetve költségvetési szempontból. Hogy ezt meg lehessen valósítani, a külügyi szolgálatnak részének kell lennie a hármas szekciójának, az Európai Unió általános költségvetésének. A az egyes preambulum bekezdés illetve a hetes preambulum bekezdésben, illetve az 1.2-es bekezdés módosításában vannak azok a módosítások, amelyekkel ezt elkívánjuk érni. Tehát ezzel itt foglalkozunk az intézmény aspektusával a külügyi szolgálatnak, és így ezt a szolgálatot a bizottsághoz csatoljuk, administratív, szervezeti, illetve költségvetési módon is. A második része a módosítóknak a szolgálat elszámoltathatóságáról szól az Európai Parlament felé. A javaslatunk az, hogy az alelnök, a főképviselő, illetve az segítik az Európai Külügyi Szolgálatot, és nekik teljes mértékben elszámoltathatónak kell lenniük az Európai Parlament felé politikai, illetve költségvetési szempontból is. Ezt meg lehet találni az ötös preambulum bekezdés, illetve az 1.3a bekezdések módosításaiban egyértelmű a politikai elszámoltathatóság, ezen kívül egy sokkal részletesebb leírását szeretük volna ennek a politikai elszámoltathatóságnak, és ezt az egyetértési memorandumban is megemlítettük. A módosítók harmadik része a politikai képviseletet illeti az alelnök főképviselő részéről, ahogy önök is tudják, mi támogatjuk számos biztos szerepét, vagy ez azt jelenti, hogy a főképviselőt számos biztos képviselheti, például a fejlesztési biztos, vagy a szomszédsági politikával foglalkozó biztos, vagy a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó biztos, ezt belefoglaltuk a tervezett határozatba, és ezen kívül előirányoztunk számos helyettest is ebben a tekintetben, és ezeket megtalálhatják a 2A bekezdés módosításaiban is. A negyedik csoportja a módosítóknak a politikai koordinációra vonatkozik a külső, a külügyi szolgálaton belül, hogyha itt van a főképviselő, illetve a biztosok egy része, akik képviselhetik a főképviselőt a különböző kompetenciák tekintetében, és ugyanakkor vannak bizonyos helyettesek, akik eh, képviselhetik a külügyi, illetve a, fő, a főképviselőt főként a közös kül- és biztonságpolitika kapcsán, akkor nagyon fontos, hogy koordináljuk ezeket a tevékenységeket a külügyi szolgálaton belül. Kezdetben úgy gondoltuk, hogy jó lenne az, hogyha a külügyi szolgálat kapcsán egy politikai koordinációs egységet hoznánk létre, de ez egy új szervezet lenne a külügyi szolgálaton belül, és végezetül azt javasoltuk, hogy legyen egy politikai koordinációs mechanizmus a külügyi szolgálaton belül, annak érdekében, hogy meglegyen a kapcsolat a külügyi Szolgálat, illetve az Európai Bizottság között, illetve ez meg legyen erősítve. Tehát így a főképviselő a biztosokkal, illetve a helyettesekkel együtt ugyanebben az irányba haladjon, ezt akarjuk erősíteni, és ne pedig valamilyen más irányba. Tehát ezért hoztuk létre a politikai koordinációs mechanizmust, ez egy nem új szerv, ez egy mechanizmus a külügyi szolgálaton belül, és ezt meg lehet találni a 2B bekezdés, 2B cikk módosítóiban. A következő módosítónk az arról szól, hogy helyettesíteni lehessen a főtitkárt a folygazgatóval, a főképviselő helyett, mert úgy gondoljuk, hogy ez az autonóm szolgálat, ez az e, Európai Külügyi Szolgálat, egy szolgálat nem egy szerv, tehát a menedzsmentet e, megfelelően e, kell megszervezni a szolgálatot, úgyhogy legyen egy főigazgató is itt. Erről a 4A cikk bekezdéshez tartozó módosítókban beszélünk. A következő módosító a koordinációra vonatkozik a külügyi szolgálat, illetve az Európai Bizottság más külügyi politikái között. Az Európai Külügyi Szolgálat főként a főképviselőből, a biztosokból, illetve a helyettesekből áll. de még mindig vannak más külügyi politikák a bizottságom előtt, tehát nem csak a fejlesztési vagy a humanitárius segítségnyújtás, hanem itt van még a klímaváltozással foglalkozó politika, vagy a kereskedelmi politika, tehát az Európai Külügyi Szolgálat egyfajta interfész lenne, ahol kapcsolatot lehetne létrehozni a külügyi politikák között, illetve a külügyi szolgálat között tehát kapcsolat lenne a külügyi szolgálat, illetve más ö, külpolitikákkal, más ö, témákkal foglalkozó szolgálatok között. Tehát ezek a témák nem jelenének meg azonnal a külügyi szolgálatban, hanem a külügyi szolgálat egyfajta interfész lenne ezen ö, politikák között. Tehát ö, kapcsolatot tartanának a kereskedelmi ö, igazgatósággal, részleggel, vagy akár a klímaváltozással foglalkozó részleggel. Tehát egy ilyenfajta interfész létrehozását a 4.2-es cikkhez tartozó módosítókban tárgyaljuk tehát ezeket. A következő módosítónk az arról szól, hogy hogyan lehessen bánni a jövőben a válságkezeléssel. Amit javasoltunk az az volt, hogy vonjuk be a releváns szolgálatokat amelyek válságkezeléssel foglalkoznak, és ezeket egyetlen egy igazgatóság alá tömörítsük, legyen egy igazgatóság, amely integrált részét képezi az Európai Külügyi Szolgálatnak. Tehát ez nem lenne az Európai Külügyi Szolgálaton kívül, nem függene ez a fő képviselőtől, ez egy önálló igazgatóság lenne a az Európai Külügyi Szolgálaton belül, de egyértelmű, hogy az aktív műveleti időszakban a főképviselő, a, a, az alelnök lenne az, aki irányítaná az ide vonatkozó szolgálatokat. Ezt a 4.3-as cikkhez tartozó módosításban tárgyaljuk. Itt van szó a kezelésről. 4.3-as cikkhez tartozó bekezdésben. A következő kérdéskör a delegációk kérdése. A főképviselő kiadhat egy utasítást, és ezt konfliktus esetén teheti meg, akkor, amikor a főképviselő és más biztosok között vita alakul ki. Ezt a vitát a bizottságon belül kell megoldani. Ezt a mechanizmust megfogalmaztuk. Az 5.3-as bekezdéshez tartozó módosításban is. A következő kérdéskör a munkatársak kérdése. Ahogyan önök is tudják, a külügyi szolgálat munkatársai főként a bizottság, a tanács és nemzeti államokból érkező munkatársak, akik többnyire egyébként ideiglenesen vannak kinevezve. A határozat tervezetben az is szerepelt, hogy nemzeti szakértőket alkalmazzunk, mi azt mondtuk, hogy ezt azonban csak katonai munkatársakra lehet korlátozni, akikre szükség van a válságkezelés kapcsán. Ezt a 6.1b bekezdéshez tartozó módosításban tárgyaljuk. A következő a földrajzi, illetve nemi arány a szolgálatnál. A 6.6-os bekezdéshez tartozó módosítások foglalkoznak ezzel. A következő témakör a munkatársak aránya, tehát hányan érkeznek a tagállamokból, hányan érkeznek a bizottság, illetve a tanács részéről. Egy harmad, de több mint 50% a bizottságtól érkezik, a parlament ezt szerette volna, és erről van egy módosító is, a 6.10-es cikk kapcsán. A költségvetés a következő kérdés a módosításokat illetően. Véleményünk szerint a külügyi szolgálat csak administratív költségvetéssel rendelkezhet. Ez azt jelenti, hogy részét képezi a költségvetés ötös fejezetének, tehát annak a fejezetnek, amely az adminisztrációval foglalkozik, és ugyanakkor a hármas szekció alá is tartozik ez a külügyi szolgálat költségvetési szempontból. Ennek megfogalmazását a hetes preambulum bekezdéshez tartozó módosításban, illetve a hetes cikk kettes pontjához tartozó módosításban is megtalálják ezt. És most következik egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mégpedig a külügyi szolgálat programozásának kérdése. Az Európai Parlamentnek a véleménye az az, hogy egyértelmű definíció legyen a programozással kapcsolatban, és ezt egyeztetni kell a bizottság további szolgálataival is, olyanokkal, akik a műveleti kérdésokkal foglalkoznak. Tehát, amit szeretnénk a módosítóinkban, az az, hogy a külügyi szolgálatot bevonják az 1-től 3-ig tartó szakaszba a programozás kapcsán, és a következő lépései a végrehajtásának, a programozásnak, az a bizottság többi szolgálatát érinti kompetencia szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a javaslatunkban van egy kis változtatás a tervezett határozattal kapcsolatban, tehát nem választjuk el a horizontális és tematikus kérdéseket, a fejlesztés kapcsán a földrajzi kérdésektől, tehát ez egy programozási ciklusban marad, mert a jelenlegi javaslatban, a tanácsi javaslatban az áll, hogy a horizontális témák a bizottsághoz tartoznak, ezek vannak földrajzi kérdések a külügyszolgált részéről, és a végrehajtás ismételten majd a bizottság kerébe kerül, és ez számunkra, illetve a fejlesztési szakbizottság kollégái számára is, hiszen Brock úr ellátogatott a DEVE szakbizottságba, és meghallja, meghallgassa a véleményüket, és ők is úgy gondolják, hogy el kell kerülnünk a horizontális és földrajzi kérdések felosztását, illetve ezeknek a végrehajtását. Tehát amit mi szeretnénk, az az, hogy az 1-től 3-ig tartó szakasz a programban az megmaradjon az Európai Ügyi Szolgálatnál, és utána pedig a végrehajtást a többi szolgálat végezze el az Európai Bizottságban. És Ezeket az elveket a 8.1-es bekezdés módosításaiban lehet megtalálni, illetve a 8.2-es bekezdés módosításaiban lehet megtalálni. Mindenképpen arra van szükség, hogy kompetens biztosoknak a jogkörei megmaradjanak, tehát hogy ne veszítsenek semmit sem a hatásköreikből, am, amiatt, hogy létrehozzák az Európai Körügyi Szolgálatot, és ezt az elvet megfogalmaztuk a 8.2-es cikk módosításában is. Végezetül még felmerül a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése is. Ahogy tudják, az érzékeny dokument, dokumentumokhoz való ö, hozzáférést az EP-nek meg kell adni, és van egy módosítás is ezt illetően, mégpedig a 9-es cikk 1b bekezdésének módosításában van szó erről. Tehát tisztelt elnök úr, röviden ez a rövid áttekintés a csomagot illetően, a módosítási csomagot illetően. Természetesen nem beszéltem minden egyes módosítóról, hanem témánként haladtam. Úgy vélem, hogy ez jó nyomon követése az első nem hivatalos, illetve hivatalos dokumentumoknak, amelyeket én, illetve Brok úr ö, fogalmaztunk meg ebben a szakbizottságban. Egyértelmű az is, hogy ö, hogyha a tanács úgy véli, hogy nehéz a mi irányunkba előre mozdulni, és elfogadnia a mi módosítóinkat, főként azokat a módosítókat, amelyekben a külügyi szolgálatot a bizottsághoz csatoltuk, akkor lehet, hogy több módosítóra is szükségünk lesz, de ez természetesen a tanácstól függ, illetve az ő reakciójuktól függ többi módosítóra arra gondoltam, amelyel mi a Külszolgáltató Bizottsághoz kötjük. Lehet, hogy ebben a szolgálatban 7-8 ezer munkatárs lesz, akik foglalkoznak a, a különböző politikákkal, a fejlesztéssel, a szomszédsági politikával, de hogyha vannak problémák, ezt illetően, tehát azzal kapcsolatban, hogy mi a bizottsághoz csatolnánk ezt a szolgálatot, akkor nem lehet kizárni annak lehetőséget, hogy ismételten beszélnünk kell ezekről a módosítókról itt az AFKO-ban, és lehet, hogy teljesen más irányba kell elindulni, mert hogyha nem akarja a, bizot, a tanács azt, hogy egy ilyen ambiciózus szolgálat legyen, ami a bizottsághoz tartozik, akkor egy másfajta módosítókra lesz szükség. De hát ez majd a jövő kérdésre. Ez csak egy rövid megjegyzés volt, amelyet szerettem volna a bevezetőm végén megtenni. Köszönöm. Now I give the floor to our co-rapporteur Elmar Brock. Akkor most megadom a szót Elmar Brocknak, a másik jelentéstevőnknek. Habe den Bemerkungen meines Vorredners nichts Entscheidendes hinzuzufügen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök hogy Igazából sokat nem is tudok hozzáfűzni, csak arra szeretnék utálni, hogy az a téma, amelyről ma tárgyalunk, és amelyről majd szavazni fogunk, illetve hogy egyeztetni kell itt a munkatársakat, illetve a költségvetést illetően, és itt vannak olyan pontok, amelyek nincsenek benne a tanácsi rendeletben, például az elszámoltatatósággal kapcsolatban sem. Úgy gondolom van, hogy ki kell tartanunk a standardjaink mellett azon keretegyezmény értelmében, amelyet a bizottsággal hoztunk létre, és figyelembe kell vennünk azt a is, amelyet Eston asszony hoztunk létre. Tehát a végrehajtása a politikai jogoknak egy olyan kérdés, amely a tagállamok számára egyre fontosabbá vált, hadd mondjak néhány példát. Amikor mi parlamentként költségvetésről beszélünk, akkor különböző jogaink vannak, és fennről a kérdés, hogy eh, hogyan eh, hozzuk létre mandátumokat eh, a missziók, tehát a tegyelások számára. Például szükség van bizonyos dokumentumokra, ezeket eh, meg kell kapni, meg kell nézni azt, hogy kik eh, nézhetik meg ezeket. Úgy gondolom, hogy olyan gyakorlati kérdésekről van szó, eh, volt már ilyen gyakorlat Szekász úrral is, Úgy gondolom, hogy biztosítani kell azt, hogy ez a szolgálat minden intézményt képvisel az Európai Unióban. Például további tárgyalási szintek vannak, el kell mondani azt is, hogy részben szó van költségvetési kérdésekről is, és itt bizonyos kérdéseket már a pénzügyi rendelet, a költségvetési rendelet is lefektet. A konzultációs eljárásban is az Eston dokumentummal kapcsolatban, amit Ferhofstadt úr is helyesen javasolt, nem elegendő az, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, az általános kérdéseknél is meg kell állapodnunk. Szükség van a politikai együttműködés koordinálására is. Ez függ az Európai Parlament ellenőrzési jogától is. szeretném hangsúlyozni azt is, hogy úgy gondolom, hogy a formális tárgyalásaink során Ferhofstadt úr, illetve én is arra törekedtünk, hogy minden dokumentum előkerüljön a munkatársak kapcsán is, és Ez benne van a mi dokumentumunkban is, illetve hogy mi álljon majd a, a staff regulationben, vagy a financial regulationben. Itt majd Rapkai kollega úr is beszél erről, mi lesz majd itt a helyes út, de mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a tanácsi rendele, a tanácsi rendeletet a tanács megváltoztathatja, azonban a financial regulation vagy a staff regulation csak egy döntés során lehet megváltoztatni. Tehát mindenképpen hangsúlyt kell arra helyezni, hogy bizonyos kérdéseket ott is leszögezzünk, hogy azokat ne lehessen már megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy ha úgy gondolom, hogy ezt majd józan módon a jelentés készítők között meg lehet oldani, és az egyes szakbizottságokban javaslatot lehet tenni ezekre, hogy legyen egy egységes tárgyalási pozíciónk. Köszönöm szépen. Adrian Severin. Mr. Chairman, uh, well... Szabályi kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a két jelentéstevő erőfeszítései, hogy közös álláspontra jussanak, valóban nagyon értékes erőfeszítések. Úgy gondolom egyébként, hogy Brock úr utolsó szavai rendkívül fontos üzenetet tartalmaztak. Egyébként pedig mind a két előadó nagyon jól dolgozott, és mind a ketten úgy gondolták, hogy a két illetékes szakbizottság között mindenképp megállapodás, megállapodásra kell jutni. Természetesen ezt mi is szeretnénk. Ami egyébként engem illet, úgy gondolom, hogy nagyon jó vita alap az a javaslat, amit éppen most hallhattunk. Úgy gondolom továbbá, hogy vannak itt olyan kulcsfontosságú szavak, amiknek mindenképpen szerepelniük kell, az elszámoltathatóság, és itt politikai és pénzügyi elszámoltathatóságra is gondolok, a korrektség, illetve az átláthatóság, tehát ezeknek a kulcsszavaknak mindenképpen szerepelniük kell ebben a dokumentumban. Ami a konkrét kérdéseket illeti, tehát van-e megfelelő átláthatóság, van-e megfelelő elszámoltathatóság, mind költségvetésileg, mind politikailag, a következő kérdés, megvan-e a megfelelő koherencia, és ezzel tudjuk-e biztosítani a megfelelő hatékonyságot. Tehát ez a négy kérdés, amit fel kell tennünk, és amennyiben minden négy kérdésre igenleges a válasz, akkor megfelelő az eljárás, amennyiben nemlegesek a válaszok, akkor még dolgoznunk kell. És akkor most Ferhofstadt úr konkrét hozzászólására szeretnék reagálni. Az, hogy attached e to the commission, tehát a bizottsághoz kapcsolt ez a külügyi szolgálat, az jó megfogalmazás, egyébként pedig ez a valamilyen intézményhez kapcsolt attached to megfogalmazás, ez bevált nemzetközi szinten, mindenki tudja, hogy ez hogy működik, van erre precedens, tehát a joggyakorlatban jól értelmezhető ez a kifejezés. Úgyhogy ez a megfogalmazás szerintem megfelelő, sőt ez sui generi nagyon fontos alapelve lesz a külügyi szolgálatnak. Ami ezt a sui generit illeti egyébként, szerintem ez nem feltétlenül a legjobb megfogalmazás, ez szerintem csak a mi vágyainkat fejezi ki, de ami az attached to megfogalmazást illeti, szerintem ez nagyon jó. A következő kérdés a politikai koordináció kérdése. Itt tulajdonképpen egy kétdimenziós koordinációs mechanizmust kell figyelembe venni, Ebből az egyik belső mechanizmus, a másik pedig a külügyi szolgálat és az egyéb intézmények közötti együttműködés. És most szeretnék Ferhofstadt úrnak egy javaslatot is tenni. Ez a 2B új bekezdése lenne, ahol az utolsó mondatban azt mondjuk, hogy amikor ebben a mechanizmusban más biztosok is részt vehetnek, talán itt azt kellene mondani, hogy az európai intézmények egyéb képviselői, nem csak egyéb biztosok lehetnének bevonhatóak a munkába. Szerintem ez egy kicsit nagyobb rugalmasságot biztosítana, és így a koordinációs mechanizmus jobban működhetne. Tehát az egyéb biztosok helyett, ha azt írnánk, hogy egyéb európai intézményi képviselők, az jó lenne. És akkor van még egy utolsó pontom is. A válságkezelés természetesen nagyon fontos, aztán a következő pontokkal, amik elhangzottak Ferhofstadt úr szájából, azokkal egyetértek, úgyhogy csak egy dolgot emelnék ki. Itt van még Robert Gualtieri kollégám is, aki egészen biztosan hozzászól majd a költségvetési kérdésekhez. Számomra is fontos a költségvetés de ami a többi pontot illeti, azt hiszem, hogy a többi pontban előre léptünk, méghozzá jelentősen. Hát a költségvetésnél sem mondanám, hogy nem léptünk előre egyáltalán, de nem sokat, talán a többi témához képest kevésbé halad a költségvetési téma. Pedig ez tulajdonképpen minden politikánk szintézise, tehát ez valahogy minden összefoglalása és minden garanciája. Tehát tulajdonképpen ez garantálja, a költségvetés garantálja azt, hogy a kialakított politikából és a szavakból valahogy valóság, gyakorlat válik. A konzisztencia, a földrajzi megoszlás, ez mind nagyon fontos, de Roberto Gualtieri kollégámmal együtt a konszolidált költségvetést mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hiszen ez kell ahhoz, hogy valósággá váljon, hogy tettekké válhasson mindaz, amit politikai szinten megfogalmazunk. Itt is nagyon fontos az elszámoltathatóság és az átláthatóság. Hogyha a költségvetést nem megfelelőképpen alakítjuk ki, és az egész költségvetés globálisan nem értékelhető és nyomon követhető, akkor nincs se elszámoltathatóság, sem pedig átláthatóság. Úgyhogy ahhoz, hogy nekünk megmaradjon a politikai rálátásunk, és ahhoz, hogy a gondolatok tetteké, instrumentumokká, eszközökké válhassanak, mindenképpen szükségünk van a konszolidált költségvetésre. Arra a költségvetésre, ami minden elemet magába foglal. Jó, hát biztos lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy a parlamentnek lehet, hogy nem is lesz teljes rálátása, de én ennek ellenére azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy mi a kompetenciánk itt a parlamenten belül, akkor igenis át kell látnunk az egész költségvetési képet. Úgyhogy remélem, hogy a jelentéstevők megtalálják majd azokat a megoldásokat, amelyek valóban garantálják, hogy itt legyen előttünk, parlamenti képviselők előtt a konszolidált költségvetés. Az a költségvetés, ami minden egyes centet egyértelműen tartalmaz a külügyi szolgálattal kapcsolatban ezt utána ugye el kell fogadni, ennek zöld lámpát kell adni, és utána azt is ellenőrizni kell, hogy hogyan kerül felhasználásra ez a, költség, ez a költségvetés. Hogyha csak részleges rálátásunk van, az általunk támogatott politikák finanszírozására, akkor pontosan emiatt képtelenek leszünk arra, hogy megnézzük, hogy az egész politika globálisan, koherensen, megfelelőképpen működik-e, és még egyszer mondom, az elszámoltathatóság sem fog működni ebben a tekintetben, pedig hát itt vannak ugye a parlamentben azok a személyek, akik a politika végrehajtásával és a költségvetés végrehajtásával foglalkoznak. Köszönöm szépen, Andrew Duff lesz a következő hozzászólónk, parancsoljon, elnök úr. Köszönöm szépen, úgy vélem, hogy nagyon jó és komoly előrelépés történt. Nagyon örülök annak, hogy megszülettek ezek a módosító javaslatok a szövegtervezettel kapcsolatban. Ezek tényleg egyértelművé teszik a szöveget, és arról beszélnek, amiről beszélni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy valóban működik a gyakorlatban az együttdöntési eljárás. A pénzügyi rendelettel is foglalkoznunk kell, a rendelettervezettel is foglalkoznunk kell, és még itt van a Memorandum of Understanding is, amire szerintem szintén nagyon komoly hangsúlyt kell fektetni. Úgyhogy ezzel a három szöveggel kell dolgoznunk, ezen az úton kell tovább haladnunk. Catherine Ashtonnak minden segítséget meg kell, nyújt, meg kell adnunk ahhoz, hogy a Memorandum of Understanding is megfelelő formát öltsön, és megfelelőképpen működjön ő közötte, illetve a parlament között. Ebben nyilván az AFKO nagyon fontos szerepet játszik majd, hiszen ezek a kérdések alapvetően hozzánk tartoznak. Úgy vélem, hogy mind minőségi, mind mennyiségi szempontból nagyon sok és nagyon értelmes véleményt, javaslatot kaptunk, úgyhogy már nem állunk messze a kompromisszumtól. Nagyon fontos nyilván, hogy az intézmények közötti erő egyensúlyt figyelembe vegyük és tiszteletben tartsuk. Itt némi bírálatot is megfogalmaznék, azt szeretném elmondani, hogy a parlamentnek kell egyértelműen megfogalmaznia, hogy Catherine Ashton politikai szinten elszámoltatható kell, hogy legyen a parlament előtt. De hogyha ezt túlzottan hangsúlyozzuk, akkor lehet, hogy ez a tanácsnak nem fog tetszeni hiszen Catherine Ashton politikailag elszámoltatható a tanács irányába. Úgyhogy van itt még némi tárgyalni valónk, hogy ezt a politikai elszámoltathatóság kérdést tisztázzuk, és hogy megegyezésre jussunk a tanácssal. Tulajdonképpen a kérdésem a következő. Először is meg kell néznünk, hogy mi a probléma, és honnan keletkezett ez a probléma, és hogy miért nem tudtunk még eddig megegyezni a tanácssal. Ezen kívül meg kell néznünk, hogy melyek azok a továbbra is vitás pontok, amikben nem sikerült megegyezésre jutni. Talán ha maguk a jelentéstevők tudják, hogy mi a haladás a tanácssal, vagy hogy hol nem sikerül előrelépni a tanácssal, akkor azt megoszthatnák velünk. Végezetül pedig elmondanék olyas valamit, amit már többször elmondtam, és amit most a brit választások előtt szeretnék még egyszer hangsúlyozni, az, hogy az a legfontosabb, hogy a külügyi szolgálat minél hamarabb a gyakorlatban működjön. Ez tehát a legfontosabb kérdés, hogy a külügyi szolgálat minél hamarabb valóban működjön. Gutieri úr parancsoljon. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy Szeverin kollégánk megfogalmazta, a frakciónk megközelítése mindig is alapelvekből indult ki. Nem annyira különböző formulákat kívántunk hangoztatni ahhoz, hogy a dolgokat megszervezzük. Tehát az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a hatékonyság, ezek már elhangzottak. És ezek az elvárások kell, hogy érvényesüljenek köszönetet mondanék a jelentéstevőknek, köszönet nekik a munkájukért, és köszönet azért, hogy a legfrissebb változatban figyelembe vették azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztunk. Többek között gondolok itt arra, hogy a költségvetési kérdést is hogyan kezelték, a globális költségvetésnek a kérdésére utalok, illetve a parlamenti ellenőrzési funkció biztosítására a közös küldés biztonság politika tekintetében. Azt hiszem ez alapvető fontosságú kérdés. Ami pedig a technikaibb kérdéseket illeti, még akkor is, hogyha bizonyos dolgok érvényesülnek már a preambulum bekezdésekben, még akkor is, hogyha kollaterális rendszerről van szó, mint ahogy Elmár Brock erre emlékeztetett, itt a tanács döntésével szembesülünk egy sor kérdésben. Szóval mindennek együtt úgy vélem, hogy ez az egyik kérdés, amelyek a leges, legfontosabb, mert hogy e kérdés köré tudjuk majd fonni a szolgálat elszámoltathatóságát a parlament előtt. Ezen dolgozunk a Költségvetési Szakbizottságban, és még hát egyéb dolgokat itt majd hozzá lehet tenni a betervezethez, képest, és úgy gondolom, hogy egy globális dokumentumra van szükség, amely taglalja a teljes költségvetést, és nem csak külön itt most a tanács, illetve a nevenek a funkcióját. Tehát itt globálisan kell vizsgálni a politikai költségvetési felelősséget az unió külszolgálati, külügyi fellépésében, legyen az bármilyen formájú is tekintetben a bizottsághoz is fordulhatunk, és hát azt is megtehetjük, hogy, megtehetjük, hogy országonként itt tagolásban járunk el, még akkor is, hogyha technikailag talán ez a fajta rendelkezés már nem lehet része ennek a mostani döntésnek, a határozatnak. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a javaslat kettő problémát vet még fel. Megkaptuk a szöveget, és itt nincs utalás arra, arra a mondatra, amelyet az Eston javaslat tartalmazott, és amelyet módosított a tanács utolsó ülésén. Azaz, hogy teljes körű koordináció érvényesüljön a főgazgatóságok között, illetve az igazgatóságok között, pár ilyen néven nevezük ezt a jelentés szerint. Úgy vélem, hogy a koordináció kérdése amely nagyon pozitív megközelítésben részesült az utolsó Ashton javaslatban, amelyet a tanács utolsó ülése után még továbbformáltak. Tehát úgy vélem, hogy a koordináció a szolgálatoknak, a, illetve a szolgálatnak a ré, az esetében nem függhet csak a politikai koordinációtól. Ugyanis a mechanizmus mitől függ? Attól hogy milyen a politikai döntés hozatali eljárás, és nem annyira attól, hogy éppességgel a szolgálat milyen struktúrában áll fel, milyen architektúrájú. A politikai koordináció ugyanakkor nem képes teljesen lefedni azt a szükséges koordinációt, amelyet a szolgálaton belül kell biztosítani. Most persze szó esik egy olyan főtitkárságról, amely a végrehajtásért lenne felelős, ezt kezdeményeztük, amennyi a korábbiakban. De azt hiszem, itt még vannak nyitott kérdések, a koordinációnak a kérdését még körbe kell járni, még tovább kell gondolni, hogyan lehet azt biztosítani. Aztán van további észrevételem. A kül- és biztonságpolitikának a koordinációja tekintetében. Jó, mindez bekerülhet struktúrákban. A CPCC-re gondolok, a CPCC-re, katonai szempontokra. De azt is tudni kell, hogy vajon ők készek elfogadni ezt a koordinációt, vagy egy másfajta igazgatóságot akarnak felállítani, amely a válságkezeléssel és a politikai építkezéssel foglalkozik. A programozásra térnék most át. Itt azt hiszem egy teljesen konzisztens megoldást kínálnak a jelentéstevők, amely közvetlen összhangban van az a megoldással, amely a deontológiai szempontokat öleli fel, mint hogy ez a szolgálat a, a bizottsághoz fog tartozni, talán konzisztensebb lenne, hogyha a hármas szakasz megmaradna. Technikailag ez alátámasztható lenne de ne csak a szavakra szorítkozzunk, attól a percről kezdve, hogy mindez, mert a szolgálat a bizottsághoz kapcsolódik, logikusabb lenne, hogy a tovább mennénk ezen az ambiciózus elképzelésen, és a teljes programozás bekerülne a szolgálatba. Jobb lenne, hogyha így járnánk el, és nem azt kellene tenni, mint ahogy az eredetileg megfogalmazott a megfogalmazódott a javaslatban, az az, hogy feldaraboltan járunk el. Attól a perctől kezdve, hogy feláll a logika, és hát itt több logika létezik. Tehát attól perctől kezdve, hogy a bizottsághoz kapcsoljuk az intézményt, arra van szükség, hogy egyéb módosításokat hajtsunk végre, hogy garantált legyen ez a bizottsági kapcsolat, és hogy a biztosoknak a szerepe is érvényesüljön. De azért itt vannak problematikus szempontok, még a felhasznált jelentésben is. Van az iránymutatás, a stratégia, amely megfogalmazódik Esten biztosnak a részéről. Mindez persze a biztos, illetve a bizottságnak a égisz De ugyanakkor hol lesz a határ, hol húzódik a határa a stratégiai politika és a fejlesztésért felelős biztos szerepe között. Tehát ett tekintetben itt kényes a megoldás, ha mindenképpen szó szerint is be akarjuk tartani a szerződésnek a megfogalmazásait. Biztosítani kell az önállóságot és a szerződésnek az előre valóságát, előrébb valóságát a fejlesztési biztos tevékenységhez képest. Ami pedig az etikai szempontokat illeti, úgy véljük a frakciónk részéről, hogy nagyon szükséges a pragmatikus megközelítés, ahogy Severin úr is ezt mondotta. Tehát itt leginkább az elveknek, az alapelveknek kell érvényesülnie, és nem annyira a technikai vagy szervezési szempontoknak. E megfigyelések és felvételeknek a fényében kellene felvizsgálni egy pár tételt, és ez alakíthatná a szolgálatnak a státuszát. Solc uh, és Szerezovszki urak vannak még a listámon, utána le is fogom zárni a hozzászólók listáját. Solc úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy mondjak köszönetet Ferrostátnak és Brokurnak nagyon-nagyon hangsúlyosan, mert hogy egy sor olyan gondolatot ismerhetünk meg, amelyek benne szerepeltek a jelentéstevőnek az anyagában, az árnyék jelentéstevőnek a munkájában is, amelyek most visszaköszönnek itt ebben a javaslatban. Az fogalmazódik meg, hogy a munka folytatásához szükség lesz arra, mondott a Szeverin úr, hogy a többi jelentéstevő az egyéb bizottságokban miket fogalmaztak meg, akik szintén a külügyi politikához kapcsolódnak, a költségvetési szakbizottságra, a költségvetési ellenőrzési bizottságra, a fejlesztési és az INTA Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságra utalhatok itt. Aztán van kettő olyan terület, amely közvetlenül érinti az AFKO tevékenységét. A politikai koordináció egy olyan kérdéskör, amely véleményem szerint rendkívül fontos az INTA szakbizottságban, ugyanis nagyon világosan megfogalmaztak egy olyan álláspontot, amely szerint nem szabad összekavarni a külkereskedelmi kapcsolatokat a külügyi tevékenységekkel. A két fellépést, a külügyi és a kereskedelmi fellépést nem lehet összekeverni, viszont ennek ellenére egy nagyon szoros együttműködésre van szükség az Intászakbizottsággal, hogy ezt orvos kezelni lehessen. Ami pedig a 4 per 2-es pontban szerepel az interfésszel kapcsolatosan, úgy vélem, hogy az itteni megfogalmazás nem eléggé részletes. Jó, világos számomra, hogy mit is mondott és fogalmazott meg e tekintetben az előadó, de ugyanakkor azt még nem látom világosan, hogy hogyan is fog alakulni a végleges megfogalmazás az interfésszel kapcsolatosan. Hogyan fog majd alakulni, mindaz, ami a tanácshoz tartozik, mindaz, ami a bizottsághoz. Tehát nem látom még azt át, hogy hogyan lesz lehetséges egy közös fellépést biztosítani, egy olyan külügyi politikát felállítani, amely meggyőző az állampolgárok számára, és amely biztosítja a parlamenti ellenőrzést, illetve az együtt döntést mindezen kérdéskörökben. Ugye sajnos eddig nem igazán voltak ilyen együtt döntési olyan döntéseink, olyan határozataink, amelyeket garantált módon végrehajtottak volna. Áttérek a költségvetési szempontokra most pedig. E tekintetben nagyon részletesen majd át kell világ, vizsgálni, hogy mi is fogalmazódik meg, és egyetértek Szeren és Gatyéről a megfogalmazott dolgokkal. Szerjusz Volszki parancsoljon. Köszönöm szépen, nem szeretnék belemenni a részletekbe, csak néhány, talán inkább a fetes aspektus szeretnék felvetni, mert szerintem nagyon jó, hogy együttműködik ez a két szakbizottság, de hát azért gondolom, hogy a többi szakbizottság is általánosságban támogatja majd ezt a jelentést. Nagyon intelligens, nagyon jó jelentésről van szó, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű ezzel a külügyi szolgálattal együtt dolgozni, mert eléggé hibrid jellegű a felépítése. Ami a struktúrát illeti, megpróbáljuk ezt a lehető legjobban beépíteni a közösségi struktúrába, de hát ez nem mindig könnyű. A külügyi szolgálatnál nagyon fontos ebben a jelentésben, hogy közös célkitűzéseket közösen valósítsunk meg már, amennyire ez lehetséges nézzük a földrajzi reprezentativitás kérdését, ez az új 7C-ben, illetve a 6.6-ban is megjelenik. Tehát a megfelelő földrajzi reprezentativitás azt is jelenti, hogy erős lesz ez a külügyi szolgálat, legitimebb lesz ez a külügyi szolgálat, és hogy széles politikai alapot biztosít majd az Európai Unió külpolitikájának számára. 27 tagállamunk van, rendkívül különbözőek ezek a tagállamok, de remélem, hogy mindenki érdekeit megfelelőképpen tudja majd képviselni a külügyi szolgálat. Erős jelentéstevőkkel, elkötelezett jelentéstevőkkel van dolgunk, de azért ne felejtjük el, hogy a tanácssal való tárgyalások még tartogathatnak némi meglepetést. Köszönöm szépen, mielőtt visszaadnám a szót a jelentéstevőknek, Tehát mielőtt visszaadnám a szót a jelentéstevőknek, szeretnék visszatérni Duff úr kérdésére. Arról van szó, hogy mit is csinál a tanács. Az elmúlt hónapban a tanács nagyon sok előrelépést tett, és hát együttdöntési eljárásban vagyunk, úgyhogy jó lenne tudni, hogy hol járunk a tanácssal. Itt természetesen időrendi kérdésekről is szó van, határidőkről is kérdé, határidőkről is szó van. Nem tudom, hogy mennyire tudunk majd előrelépni. Itt vannak a brit választások is, és hát nem ismerem a közvéleménykutatások pontos eredményét, lehet, hogy nem is kell izgulnunk a brit választások miatt, nem tudom. Ferhofstadt úr, ezzel kapcsolatban, ha elmondaná a véleményét. De, de Hát... Nagyon nehéz kommentálnom ezeket a kérdéseket, amennyiben a brit választásokhoz kapcsolódnak. Azt hiszem, hogy nem hinném, nem hinném, hogy meg tudunk állapodni. De persze azt is megtehetjük, hogy a briteket megkérjük arra, hogy ők váljanak a választásaikkal. De visszatérve azért a fő kérdésekre, hogy kezdjem el azzal, hogy hol is tartunk a tárgyalásokban. Brók úr és jó magam, felvettük a kapcsolatot a spanyol elnökséggel, Maratinos úrral, és az volt a az érzésem a beszélgetés során, hogy kézbe vette az ügyet, és komolyan is, hát azt hiszem ez természetes, hogy így van, hát szükséges az, hogy a spanyol elnökség egy ponton túl elszánt legyen és előre vigye az ügyet. Nos, Brokkur és saját magam is elmondottuk Moratinus úrnak, hogy melyek a kulcs kérdések. Nem csak kifejtettük ezeket a kulcskérdéseket, tehát a költségvetés kérdéséről van szó, a helyetteseknek a kérdéséről, a koordináció és az együttműködés és fejlesztési politika konzisztens mi voltáról. Ez is kulcskérdés. Tehát ezeket jártuk körbe a spanyol elnökséggel, Moratinos úrral. Továbbá felvázoltunk egyéb gondolatokat és megoldásokat. Én úgy látom, hogy most ott tartunk, hogy Moratinos úr most már át látja, át érzi azt, hogy miről is van szó a tanács esetében, mit is lehet elérni a tanácsnak a szintjén. Egy biztos, hogy a spanyol elnökség aként reagált, hogy a megállapodás a tanácsban, az nem a folyamatnak a lezárásaként kell, hogy megvalósuljon, hanem egy folyamatban, amelyben jelen van messze menően az Európai Parlament és ez többször is megfogalmaztatott azon beszélgetések során, amelyet Telmár Brock és jó magam folytattunk az elnökséggel. Most pedig várjuk a spanyol külügyminiszternek a reagálását, még a Moratinosnak a reagálását a következő órákban vagy napokban. vágyok azt, hogy reagáljanak az Európai Parlament álláspontjára. Tehát ennyit akkor arról, hogy hol tart a folyamat. Ami pedig a konkrét észrevételeket illeti. Először is azért hagy mondjam el, hogy mennyire hálás vagyok valamennyi kollégának a hozzászólásáért és felvetéséért megpróbálok ezekre egyenként válaszolni. Severin kérdése a konszolidált költségvetéssel kapcsolatosan. A legjobb az lenne, ha minden bekerülne a hármas szakaszba, mint hogy a módosítóban ez szerepel is. Mert ha ez történne, akkor minden egy azon részén lenne azonosítható a költségvetésben. Egy helyre kerülne minden. Viszont ha külön szakasz jön létre az igazgatási költségekre a külszolgáltal kapcsolatosan, akkor azért felmerül az, hogy a harmadik szakaszban maradnak a működési kiadások ugyanakkor. Tehát az egyik a, az ötös headingben, a másik pedig a négyes headingbe kerülne. Már pedig tudni kell azt, hogy a konszolidált költségvetésnek a felállítása, ha bár jó magam újonc vagyok az Európai Parlamentben, ez azt jelenti, hogy meg kellett változtatni, meg kellett változtatni bizonyos szabályokat. Az következett be ugyanis, hogy megkülönböztettük az utóbbi években az Európai Parlamentben, illetve az Unióban a költség, a, a különböző típusú kiadásokat, az adminisztratív, az igazgatási kiadásokat és a működésieket. Mint hogy egy ilyen döntés született, nem könnyíti meg ez a helyzetünket a viták során. Na most például a külön képviselőknek a költségvetését hol kell szerepeltetni? Az egyikben vagy a második keretben? Hogyha mondjuk egy öt évre kinevezett külön képviselőről van szó, akkor könnyű ezt a tételt beépíteni a az igazgatási költségekbe. De ha egy olyan külön képviselőről van szó, aki egy külön feladatra lett kinevezve, egy alkalmi feladatra, akkor ez inkább a működési költségvetésbe kellene, hogy besoroltassék. Na most én nem akarom megváltoztatni a költségvetési eu szabályokat, mert hogy tudom, hogy rendkívül idejükenyes volt az, hogy kialakuljon a jelenlegi struktúrájú költségvetés. De egy biztos, hogy mi megpróbáltuk a lehető leg célra törőbb megoldást kitalálni, mert azzal, hogy mindet a hármas szakaszba helyezünk be, a kiad, az igazgatási kiadások is és a működési kiadások is egy helyre kerülnek a költségvetésben. Ennyit akkor a konszolidált költségvetésről, amelyre Severin úr kérdezett rá. Az egyéb megjegyzések. Nézzük ezeket sorjában. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy az igazgatásokok közötti együttműködés biztosított legyen? Kvátyér úr kérdezett erre rá. Én azt hiszem, hogy ha önök különböző módosításokat javasolnak, akkor azokat be tudom emelni a javaslatba, Ugye a mi javaslatunkban a dolgok világosak, a főigazgató felelős a koordinációért, főként a költségvetési kérdésekben, a személyzeti kérdéskörökben, mint hogy koordinált politikákról van szó, és a politikai szinten pedig a politikai koordináció érvényesül, amelyről szó esett a módosítók kapcsán. De egy biztos, hogy a fő igazgató tölti be ezt a koordinációs szerepet, de Guadier úr talán ön úgy gondolja, hogy ezt meg kellene még erősíteni? Lehetséges, hogy, hogy erre gondolt, és akkor valóban az ő egy koordinációs szerep körét kellene még tovább erősíteni azért, hogy az összes igazgatóságnak a tevékenysége összehangolt legyen. Áttérek most a fejlesztés és együttműködési kérdésekre. A szövegben ez szó szerint benne szerepel, mind a szomszédsági politika tekintetében, mind a fejlesztési politika tekintetében a nyolcas cikk érvényesül, a kettes bekezésben bekezdésben lehet ezt megtalálni, és a közvetlen felügyelettel a biztosnak érvényesül e tekintetben. A mi javaslatunk e tekintetben világos, és egyszerű. A programozás ahhoz a biztosra tartozik, aki ebben illetékes, és a megvalósítása a felépésnek is ugyanehez a biztoshoz tartozik. Tehát az öt fázis a programozásnak, az egytől a háromig a következőképpen alakul. Mindez közvetlenül a biztosnak a, a felelős biztosnak a felügyelete alatt történik, 1-től 5-ig, ez 1-től 5-ös tétel, a 4-es és 5-ös tétel a végrehajtásra vonatkozik. Éppen ezért fogalmaztuk meg a 8-as bekezdésben a 2-es albekezdést. Persze nagyon szívesen veszünk minden olyan javaslatot, szöveges módosítást, amely még világosává teszi ezt a tételt de azt hiszem, hogy a itteni megfogalmazás már eleve jó irányba viszi a dolgokat, tehát a biztos a felelős ezekért a felügyeleti tevékenységekért. A javaslatainknak a, az összegzéseként a szomszédsági és a fejlesztési politika továbbra is a bizottsághoz tartozik, a programozást a külső szolgálatot, szolgálat végzi, mind tematikus, mind földrajzi szempontból, amely ugye kapcsolódik a bizottsághoz, és a megvalósítás, a végrehajtásnál is ugyanezt történik, a, ugye a, a DV és a, a DJ Ed ugye tölti ezeket a feladatokat be jelenleg, tehát tulajdonképpen a jelenlegi ö, hatékonyságot ez nem ö, módosítja, persze a jelenlegi dolgokról is lehetne beszélni, ö, és még nyilván azért várni kell arra, hogy a programozás első szakaszától át lehessen térni a végrehajtásnak az első szakaszára. De ezt most nem is tudjuk megoldani ezen a, ebben a fázisban a mai napon. Aztán eh, Szerint Szolki kollégánk egy eh, kérdést illetve nem, a Suckó kollégánk, elnézést, eh, az interfész kérdésre kérdezett rá. A négyes cikkben törekedtünk arra, hogy ezt megoldjuk. Nézzük az. The department in charge coordination concerning the external aspects of internal policies. Uh... Ez volt uh, az angol megszövegezése ennek a kérdésnek, ez az interfész, így ö, fogalmazhatjuk meg azt a uh, szolgálatot, amely a nagyszolgálaton belül foglalkozik azzal, hogy befusson, beérkezzen a külkereskedelemre vonatkozó információrendszer, a éghajlatváltozással kapcsolatos adatok befussanak, és befussanak Brüsszelbe a különböző delegációktól származó adatok, információk. A jelentés tevők készek arra ezen a területen is, hogy egy más megfogalmazást használjanak amely még jobban megfogalmazza az interfésznek a fogalmát. Nagyon szívesen vesszük a kezdeményezéseiket, készek vagyunk tovább finomítani ezt a szöveget az interfészsel kapcsolatosan is, amely a 4 per 2-esben szerepel. Köszönöm szépen! Lesz még egy plusz ülésünk Strasbourgban, hogy folytassuk a vitánkat az Európai Külügyi Szolgálatról. Május 17-én fog erre sor kerülni Strasbourgban. Talán úr, igen, röviden, elnök úr. Nem fogok semmilyen ö, megjegyzést tenni. Úgy gondolom, hogy mindenki elégedett a kollégáim közül is ezzel a javaslattal, de ezért kicsit én is kutakodtam, mert rossz a memóriám, és, de azért mégis emlékszem arra, hogy a múlt decemberben beszéltünk itt a szabizottságban egy új plafonról, amely 5000-re tettük. Most már 8000-et hallottam a munkatársak számát illetően, és hogyha egyharmaduk jön majd a tagállamokból, akkor 2666 ember jön a tagállamokból, és ez 100 embert jelenthet, ez ugyanannyi, mint például a tagállamok esetében, ez ugyanannyi szinte, mint az észt külügyi szolgálatban tevékenykedő emberek száma. Tehát ez kicsit azért nagy szerintem ez az arány. Maratinus úr emlékezhet arra, hogy 5000-et határozta meg a költségvetési vitában, most pedig 8000-ről van szó. Elnök, most pedig az AFET-ben folytatódik majd ez a vita, mi pedig lezárjuk ezt a témát, és rátérünk a következő napirendi pontunkra, amely a dokumentumokhoz való hozzáférés. Ez egy nagyon fontos kérdést. Mindannyian tudják, hogy eh, ezt a vitát befagyasztottuk addig, amíg megkezdte a munkáját az új eh, bizottság, most már az új bizottság felállt. A Libes szakbizottságban és a mi szakbizottságunkban is eh, foglalkozunk ezzel a kérdéssel a rendelet 50 cikke alapján. Most pedig megadom a szót a jelentésünk előadójának, Jete Maki asszonynak. Öné a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendelet a dokumentumokhoz való hozzáférésről már több mint két éves, és csak reménykedhetünk abban, hogy végezetül ez jó eredménnyel zárul majd. A parlamenti tárgyalások tavaly tavasszal megrekedtek, mégpedig a jelentéskészítő kívánságára, de, a, de ősszel a, ez egész témát ismételten elkezdtük újra tárgyalni, és decemberben az Európai Parlament egy állásorolást fogadott el. És a parlament felszólította a bizottságot arra, hogy új javaslatot tegyen, de igazából semmi nem lett ebből. Az Európai Bizottság megtagadta ezt, mivel véleménykülönbség alakult ki az Európai Bizottság és a tanács között. Most pedig mégis valahogy előre kellene haladnunk. Ezért a különböző nézeteket szeretném bemutatni, de először kiemelném a Lisszaboni szerződést. A Lisszaboni szerződés megváltoztatja a jogalapot, a rendeletet illetően olyan értelemben, hogy a múltban ez a rendelet, tehát két évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk erről tárgyalni, akkor a tanács, a bizottság és a parlament megállapodtak abban, megállapodtak, most pedig a Lisszaboni szerződés értelmében ez a rendelet a tanácsra, az Európóra, az Európai Központi Bankra vonatkozik, tehát minden egyes ügynökségre, szervre az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy eh, ki teljesedik eh, a hatásköre ennek a rendeletnek. És van még egy második dolog, ami a Lisszaboni szerződéshez kötődik, úgy vélem, hogy nagyon sokan közülünk a Lisszaboni szerződést már csak azért is támogattuk, mert ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belül nő az átláthatóság. Ez a rendelet, amelyet az Európai Bizottság előterjesztett, hogyha ezt eh, megnézzük cikkenként, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem látható a megerősített átláthatóság ebben. Azon szinteken kívül, amelyek bizonyos szervekre vonatkoznak. De a többi megerősítése az átláthatóságnak mégis nem következett be. Most pedig az egyes cikkeket illetően. A dokumentum kifejezés definíciója. Hogyan lehet felosztani a dokumentumokat? Mind az Európai Bizottság javaslatában, mind pedig a Libe szakbizottság javaslatában egy nagyon sokoldalú beosztási rendszer található. Az alapján osztják be a dokumentumokat, hogy a dokumentumok nyilvánosak-e, vagy pedig bizonyos bizalmassági szint kötődik-e hozzájuk. Itt különbözőek a vélemények. Az általános definíciót nem lehet kifogásolni, viszont a dokumentumok beosztását különböző bizalmassági szintekbe ez problematikus, mégpedig két okból kifolyólag. Először is ez a beosztás az intézmények közötti munkát érinti, és nem pedig a állampolgárok számára való hozzáférést a dokumentumokat illetően. Decemberben a parlamenti állásfoglalásban, amelyet az egész parlament elfogadott, amellett szálltunk síkra, hogy egyértelműen meg kell különböztetni a között, hogy az állampolgárok tekinthetik el meg a dokumentumokat, illetve meg kell különböztetni az intézmények közötti viszonyt, kapcsolatokat. Tehát egy dolog az állampolgárok számára a betekintés, és egy másik dolog az információ csere az intézmények között. Most pedig ezt a két dolgot ismételten összekeverik, és ez többek között ahhoz vezet, hogy az átláthatóság egyre inkább csökken, nem pedig nő. Másrésztről viszont pozitív indoklás is lehet adni ennek a beosztásnak, mi pedig azt, hogy A beosztás kérdése a dokumentumok bizalmasságára vonatkozik a parlament számára, de van egy 2001-es rendelet, amelyben az egész kérdést az intézményközi megállapodás keretében kell, hogy ezt megtárgyalják, és a parlamentnek is hozzájutása lesz ebben a keretben a bizalmas dokumentumokhoz. Ezen kívül még egy dolog, egy olyan dolog, amelyet szeretnék mindenképpen kiemelni. Ez pedig azt a kérdést érinti, hogy a tagállamok rendelkeznek-e vétójoggal az ő dokumentumaikhez való hozzáférést illetően? Ebben a javaslatban van egyfajta vétójog. A bizottság javaslata a tagállamoknak megadná ezt a jogot, a, hogy a saját jogszabály, jogszabályaik alapján megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést. Ez azt jelenti bizonyos mértékben, hogy a tagállamok egyfajta vétójogot kapnának és ezt nem lehet megengedni. Ehhez közös szabályokra van szükség az Európai Unión belül, nem szabad, hogy különböző szabályok legyenek az egyes tagállamok jogszabályai alapján. Tulajdonképpen ez a két legfontosabb pont, vagy az a két pont, ahol a legnagyobb nézetkülönbség van. Tehát a a dokumentumok definícióját, illetve a beosztásokat illető definíció, illetve az, hogy a tagállamok dokumentumaihoz hogyan lehet hozzáférni. Ez a két vitatott pont tehát. Vannak más pontok is, de ez a két legnagyobb vitatott pont. Pontosan, ami a tagállami dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy nem szabad, hogy különböző szabályok legyenek, és a dokumentumok beosztását illetően is különbözőek a vélemények. Az Európai Bizottság javaslata kapcsán a Libesztek Bizottság ugyancsak azt kifogásolta, hogy ez nem felel meg az Európai Parlament decemberben elfogadott állásorolásának. Ez az utolsó közös álláspont az Európai Parlamentnek ezen témát illetően, és úgy gondolom, hogy ki kell tartanunk amellett, amelyet decemberben meghatároztunk. De kész vagyok arra, hogy további javaslatokat elfogadjak. Ez egy nagyon bonyolult téma. Még egy dolgot szeretnék talán megemlíteni. Volt egy meghallgatás a Libe szakbizottsággal együtt. Bocsánat, szükség van arra, hogy legyen egy meghallgatás. A ö, június során a meghallgatás, tehát legyen egy ilyen meghallgatás a Libeszakbizottsággal együtt, mert arra van szükség, hogy meghallgassuk a különböző véleményeket, hiszen egy nagyon bonyolult témáról van szó, és ö, tényleg közösen kell eldöntenünk azt, hogy hogyan járjunk el. Köszönöm szépen! The floor is open. A vitát megnyitom. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tegnap átbeszéltük a polgári kezdeményezésnek a témakörét. és a vitánk során megfogalmaztuk mindannyian azt, hogy a polgári kezdeményezés mögött egy politikai szempontrendszer húzódik. Nevezetesen az, hogy szeretnénk ezáltal a kezdeményezés révén megmutatni azt, hogy jelen van, létezik egy európai nép. És úgy gondolom, hogy az európai népnek a léte összefüggésben van az intézményeknek az átláthatóságával. A kettő összekapcsolódik. Tehát az, hogy az intézmények milyen döntéseket hoznak, ezt az állampolgároknak, a polgároknak látniuk kell, azaz a EU-s polgároknak nem csak, hogy a határozatokat kell tudnia megismernie, hanem ismerniük, hanem azt is látniuk kell, hogy hogyan is születnek a határozatok, a különböző jogi aktusok. 2000 egy óta előre léptünk. És eh, sikerült, sikerült az európai nép kezébe adni olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a számára, hogy jobban jelen legyen az Európai Unió életében. És hogyha ezt tettük és tesszük, akkor mindenképpen meg kell tennünk mindent azért, hogy az átláthatóság biztosított legyen. Ezen az úton indultunk el 2001-ben, és ez az átláthatóság nem csak az Unióban létezik, hanem az uniós tagállamok egy sorában, amely országok 2001 és 2010 között olyan törvényeket hoztak, amelyek lehetővé tették a polgáraik számára, hogy hozzáférjenek a különböző dokumentumokhoz. Az átláthatóság nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, egyes országokban, például Spanyolországban jelenleg is azon fáradozunk, hogy felülvizsgáljuk a jogalkotási eszközeinket, és mindig is az a célkitűzésünk, hogy tovább szélesítsük eh, lehetőségeket, amelyekkel az EU-s polgárok élhetnek, amelyek lehetővé teszik a számukra, hogy hogyan születnek a döntések, milyen úton és módon, milyen tartalommal. Tehát az egész folyamat arra irányul, hogy az átláthatóságot fokozatában biztosítsuk. Nem lenne jó, hogyha a tanács úgy hagyná a jelenlegi helyzetet, mint hogy az kialakult. A dolgok persze egészében jól működnek, de ugyanakkor a jogszabályt tíz évvel ezelőtt hoztuk. Logikus lenne, hogy most felülvizsgáljuk. Jól szem arra, hogy volt egy alkalom, amikor a bizottság egy eléggé konzervatív dokumentumot adott közre, ellenállt a változásoknak, mert hogy az elemzésükben arra a következtetése jutottak, hogy a rendszer jól működik, és ezen nincs mit változtatni. Sőt, emlékszem arra is, hogy Duff felszólalt egy vita során, amelyben azt fogalmazta meg, hogy a bizottság megváltozott időközben, mert hogy az Európai Bizottság tagjai megváltoztak, egyrészt emiatt következett be egy váltás, másrészt pedig azért, mert az Európai Unió intézményi reformon ment keresztül. Következésképpen vizsgálódjunk, ismerjük meg, hogy az új, az újonnan felállt bizottság hogyan fogadna el azt, hogy a polgárok jobban hozzáférjenek az intézményi dokumentumokhoz. Tehát felszólalt DAF kollégánk e témában, és erre a bizottság úgy reagált, hogy igazándiból azt érzékeltette velünk, hogy jó, a dolog kívánatos lenne, de csak ennyi. Márpedig úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy a legmagasabb szinten, intézményi szinten felvegyük a kapcsolatot a bizottsággal, szondázzuk meg, vajon mennyire lenne hajlandó elfogadni a bizottság azokat a változásokat, amelyeket a LIBE, illetve az AFKO szakbizottság javasolna. Vannak azok a javaslatok, amelyeket az előadás, előadók fogalmaznak meg, de ugyanakkor vannak egyéb változtatási lehetőségek. Például én úgy vélem, hogy nem lenne kívánatos az, hogy valahol 100%-os a nyilvános hozzáférés, van, ahol csak 35%-os. Mármint nem lenne jó, hogyha tagállamonként különbözőség lenne a hozzáférés mértékében. Van egy javaslatom. A Libé és az AFKO előadóik fontolják meg, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a bizottság egy magas szintű képviselőivel leüljenek, vagy pedig sor kerül majd meghallgatásokra, és az egyik meghallgatás keretében meghivatnánk egy tagját az Európai Bizottságnak azért, hogy felmérjük, mennyire hajlandó a bizottság nagyobb hozzáférést biztosítani. Anyone? Köszönöm szépen. Még valaki? Természetesen a meghallgatás kérdésére vissza fogunk térni majd a koordinátorokkal, hiszen két szakbizottság is érintett, vissza fogunk térni erre a kérdésre. Szeretne még valaki esetleg hozzászólni ennél a napi rendi pontnál? Igen, köszönöm szépen. Csak azt szeretném elmondani, hogy legutóbb találkoztam a biztossal, amikor Strasbourgban voltunk, és meg is vitattuk ezt a kérdést. Mindketten tulajdonképpen megegyeztünk abban, hogy nagyon fontos, hogy megpróbáljunk megoldásokat találni, mert már két éve húzódik ez az ügy, itt az ideje, hogy megtaláljuk a megoldásokat, de tudjuk, hogy még sok munka vár ránk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a keretmegállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között. Paulo Rangel a jelentéstevőnk, úgyhogy Paulo, parancsolj! Köszönöm szépen! Szeretném elmondani, Tehát annyit szeretnék elmondani, hogy a legutóbbi ülés óta, a legutóbbi állapot óta nincsen jelentős előrelépés. Annyit el tudok mondani, hogy ugye megvannak azok a pontok, amiket elértünk, azok a sikeres pontok, amiket már lezártunk, de még mindig vannak olyan témák, amelyekről folyik a vita a bizottsággal. Február 9-én született meg ugye az állásfoglalás, és ezután annyit tudok elmondani, hogy sikerült új szabályokat elérnünk, azzal kapcsolatban, hogy a biztosok hogyan vehetnek részt a választási kampányokban. Tehát ezt már elértük. Ezen kívül van egy új melléklet a parlament tájékoztatásával kapcsolatban, illetve a nemzeti szakértőkkel való találkozás területén, az Európai Uniós jogalkotás megalkotásában, és ideértjük a soft law-t is, ugyanis a nemzeti szakértők konzultálása soft law-s témakörökben eddig eléggé nehézkes volt. Aztán most már vannak szabályaink a parlament és a bizottság együttműködésére a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás területén is, valamint a vélemények megalkotásának területén is úgyhogy a nemzeti parlamenteket most már sokkal jobban be tudjuk vonni a munkába, ami rendkívül fontos. Történt előrelépés azon eljárásoknál is, amikor a parlamenttel kell konzultációt elvégezni. Itt irányvonalakra gondolok, tehát most már a parlamenttel való konzultálás lehetősége javult a különböző irányvonalak kialakításában. Ami pedig a bizottságot illeti, a bizottsággal való együttműködésnek is javulnia kell, és a bizottságnak jobban figyelembe kell venni a parlament által kifejtett véleményt. Mondjuk ezek a szabályok már csak a következő bizottság alatt léphetnek érvénybe, de akkor is fontos, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ezen kívül el kell mondanom, hogy a következő hetekben lesznek még tárgyalások, sőt a következő Strasburgi ülés alatt is. Mindenképpen megegyezést kell elérnünk, méghozzá nagyon nehéz témákban. A jelenlegi intézkedések felülvizsgálata, többek között a dokumentumok bizalmasságának témakörében ez még nyitott kérdés, és ez tulajdonképpen kapcsolódik az imént megtárgyalt napi rendi ponthoz is. Tehát a dokumentok bizalmasságára vonatkozó eljárásoknál még felülvizsgálatra van szükség. Ezen kívül nagyon nehéz volt megállapodásra jutni azokban a kérdésekben is, amelyek a programozás kérdésére vonatkoztak, vagyis arra, hogy a bizottságnak és a parlamentnek az éves munkaprogram kidolgozása előtt milyen módon kell egyeztetni és megegyezésre jutni. Ez a kérdés korán sem volt egyszerű, és elég nehezen jutottunk el ahhoz a közös szöveghez, ami mindkét fél számára elfogadható volt. Tehát még egyszer mondom, hogy az éves munkaprogram kidolgozásáról van itt szó. Mi természetesen azt szeretnénk, hogyha a parlamentnek nagyon kemény álláspontja lenne ebben a témában, vagyis az éves munkaterv kialakításában, de hát ez nagyon nehéz tárgyalási téma volt. Nem csak nehéz, hanem érzékeny is ez a kérdés, úgyhogy nagyon nehéz volt ezzel kapcsolatban megegyezni. Aztán itt vannak a nemzetközi megállapodások és tárgyalások. Jó lenne, hogyha a nemzetközi tárgyalásoknál erősödne a parlament szerepe. Ezzel kapcsolatban az új mellékletre szeretném felhívni a figyelmet, illetve az erre vonatkozó állásfoglalásra is. A bizottság álláspontját természetesen meg lehet érteni, de a bizottság például a keretmegegyezésben bizonyos tekintetben nem volt hajlandó egyértelműen előrelépni, és úgy gondolták, hogy az illetékes bizottsági alelnökkel, a külügyi és biztonságpolitikáért felelős biztossal kellene ezeket a témákat megtárgyalnunk, hiszen ők felelősek a nemzetközi megállapodásokért és tárgyalásokért. Először is fontos, hogy itt a parlamenten belül együtt egy véleményre jussunk, és hogy még ha nem is szólhatnak hozzá a parlament képviselői, akkor is sok esetben legalább, mint megfigyelő részt vehessenek a nemzetközi tárgyalásokban. Tehát valamilyen intézményi speciális pozíciót kellene biztosítani a külügyi főképviselőnek minden biztonsági, külügyi és védelmi kérdésben, de ez nagyon nehéz kérdés volt. Úgyhogy összességében három nyitott kérdésünk van a tárgyalásokban. Az egyik a bizalmas dokumentumok kezelése, a második a bizottság éves munkaprogramjának kidolgozása. Mi mindenképp azt szeretnénk, hogy uh, az éves munkaprogram, a több beleszólása legyen a parlamentnek, és ugye azt mondtam, hogy három téma van, tehát a harmadik, végül, de nem utolsó sorban, mert talán az a legnehezebb, ez a nemzetközi tárgyalások kérdése és mint ahogy elmondtam, a parlamenti képviselők részvételi lehetőségei a nemzetközi tárgyalásokban rendkívül fontos, szeretnénk ezeket a lehetőségeket, korlátokat egy kicsit kitolni. Köszönöm szépen, a vitát megnyitom. Andrew parancsolj. Hálás vagyok ezért, hogy beszéltünk erről a az előrelépésről. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az irányító csoport, amelyet létrehoznak, az elgondolkodjon azon, hogy hogyan lehetne a parlamentek közötti együttműködést erősíteni. Mindenképpen itt előrelépésre van szükség ezen a területen, mielőtt még a keretegyezmény létrejönne a bizottsággal, mert az Európai Bizottságnak szerepe van abban, hogy segítséget nyújtson a parlamentek között együttműködés minőségének javításában. Van még egy kérdés, amelyet eddig nem eléggé vetettek fel, ez pedig a szerződés értelmében a kötelezettség, a három intézmény között, a bizottság, a tanács, illetve a parlament között kötelezettség arra, hogy megállapodjanak egy több éves programban, mégpedig egy öt éves perióduson keresztül. Ez fontos ahhoz, hogy hatékonyabb legyen, illetve folyamatosabb legyen a jogalkotási munka. Mindemellett nem igazán sikerült elérnünk ezt a megállapodást. A trió elnökségi programja egy kicsit ellentmond az EU ö, sima működésének. Ezt csak úgy lehet elérni, hogy ez megszűnjön, hogy koherens öt éves programot fogalmazunk meg az intézmények között. Szeretném azt tudni, hogy ezt a kérdést egyáltalán felvetették-e a tárgyalások során. Értem a problémát az éves munkaprogramot illetően, amely mindig is probléma, részben már csak az időbeli beosztás miatt is. Ezt a jelen periódusban is láthatjuk hiszen késedelmek voltak az új bizottság felállítását illetően. Tehát ez a csoport foglalkozik e a több éves munkaprogram kérdésével. Paula? Elnök úr? Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a kérdést a több éves programot illetően nem vitattuk meg, de megvitattuk annak szükségességét, hogy legyen egy intézményközi megállapodás három oldalú dimenzióval. Tehát legyen egy intézményközi megállapodás, egy olyan, ahol az Európai Bizottság, a Parlament, illetve a Tanács egy párbeszéd platformot hoznak létre. Ezt megmutattuk az Európai Bizottsággal, de az Európai Bizottság, illetve a parlament is úgy gondolta, hogy a tanács nem annyira nyitott egy széles körű intézményközi megállapodás irányába. Vannak bizonyos fenntartások, bizonyos nehézségek a három oldalú megállapodást illetően. Természetesen kapcsolatba kell lépnünk a tanácssal, de nem ezen keretegyezmény kapcsán. Ez a keretegyezmény nagyon szigorú, csak a bizottság a parlament közötti megalapodást szolgálja. Néha a bizottságtól kaptunk választ, amelyben kifejtették, hogy ezen vagy azon ügyel kapcsolatban nem értenek egyet, mivel ez a tanács hatáskörébe tartozik. Tehát lehet, hogy a munkacsoport elnökének elképzelése is ez. Léne úrnak a véleménye lehet, hogy az, hogy inkább megpróbálnak kapcsolatokat képíteni a tanácssal, amelyek szerintem most már sokkal könnyebbé válnak majd, mert eh, a tanácsnak van egy elnöke, aki egy két és fél éves eh, időtartalma tölti be ezt a posztot, tehát sokkal egyszerűbb lesz így egyességre jutni a tanács, illetve a parlament közötti intézmény közi megállapodást illetően, de a több éves programot ezt kategórikusan kijelenthetem, ezt a kérdést nem vitattuk meg a keretegyezménnyel foglalkozó munkacsoportunkban. Elnök, szeretném még valaki hozzászólni ezen kérdéskörrel kapcsolatban? Senki? Akkor rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, ami nem más, mint a parlamenti választások kérdése, Andrew Duff volt a jelentéskészítő az elmúlt parlamenti ciklusban, és most is folytatja ezt a munkát. Itt jogalkotási kezdeményezésünk van, és úgy gondolom, hogy minden egyes képviselőt érint ez a téma, tehát más dolga nincs is, megadom a szót Andrewnak. Elnök úr, nagyon hálás vagyok azért, hogy benyújtatom ezt a jelentést most nincsen túl sok képviselő most itt, de remélem ez nem azt jelenti, hogy ilyen kevés lenne az érdeklődés annak irányába, hogy javítani lehessen a, a választási körülményeket. Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy megváltoztassuk a szerződéseket, ennek fő eredménye az lett, hogy nagymértékben nőttek az Európai Parlament jogkörei. A választási eljárást illetően, illetve a parlament összetételét illetően azonban a kérdéseket tulajdonképpen félre söpörték, és úgy vélem, hogy itt az ideje annak, hogy foglalkozzunk ezzel. a legitimitás kérdése, a, vagy a parlament népszerűségének kérdése rendkívül fontosak, és eh, igenis sürgetőek, és az a kötelességünk politikusként, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mégpedig eh, konstruktív és progresszív módon. Ahogy az elnök úr is kifejtette már, A parlamentnek van hatásköre arra, hogy itt változásokat kezdeményezzen. Jogunk van ahhoz, hogy a saját jogunk van ahhoz, hogy megváltoztassuk a saját választási szabályainkat, az összetételünkre vonatkozó szabályokat, és ezen kívül a javasolhatunk változtatásokat a szerződéseket illetően. Ezeket ebben a jelentésben ki is fejtjük. Röviden összefoglalnám, hogy miről is van szó, mert eléggé bonyolultak ezek a dokumentumok. Az első dokumentum, amely önök előtt van, az egy jelentés a parlament részéről. A második a tanács egy határozat tervezet, amely megváltoztatja a jogszabályt, 1976-os jogszabályt, plusz vannak módosító javaslatok is ehhez a jogszabályhoz. A harmadik dokumentum az örök dossziéjában az 1976-os jogszabály, ezt már kétszer módosították, ha jól emlékszem. 1976 óta, de ezt sehol sem hozták nyilvánosságra. Ez elég furcsa az, hogy a, a közvélemény nem kapta meg ezt a konszolidált verziót. Szerintem erre szükség lenne. És ez is fontos, hogy utaljunk a frissített jogszabály verzióra. A negyedik eh, dokumentum, amelyet ma közreadunk, az egy magyarázat, egy indoklás. Ezt még nem fordították le. Angolra. De jelenleg eh, fordítás alatt van. Ez tartalmazza a történelmi leírását a képviseleti demokráciának, illetve a parlamenti választásoknak, illetve a bekövetkezett szerződési változtatásoknak, amelyek kihatottak a parlament megválasztására, illetve összetételére levonja a tanulságot, illetve azokra a tapasztalatokra épít, amelyeket a kampányok során szereztünk, és így fel lehet mérni, hogy mennyire sikeresek a jelenlegi folyamatok, hogy ezeknek sikerül-e felkelteniük az érdeklődést a parlament iránt, erősítik-e a parlament képviseleti szerepét. És következtetéseket von le a végén, amelyeket én megpróbáltam a jelentésben is kifejezésre juttatni a jelentésem elején. Az indoklás öt függelékkel zárul, erre szeretném felhívni a figyelmüket. Az első függelék a Stenenszapulos jelentés, amelyet az Európai Parlament 1998-ban fogadott el, ha jól emlékszem, és eh, ez volt az előző kísérletünk arra, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel. Elég sok időt telt el azóta, és szerintem mindenképpen jó, hogyha egy kicsit frissítjük a kollektív memóriánkat a megközelítésünkről, hogy akkoriban mi volt a megközelítésünk. A második függelék a, az indoklásban, amelyet 23. oldalon találnak meg. Az egy karta, vagy illetve egy táblázat, amely egyfajta felosztást tartalmaz a helyek számáról. Azonban Itt nem látszik a degresszív arányosság. Ezt nem sikerült elérni. De hogyha megnézik ezt jobban, ezt a listát, akkor a jelenlegi parlamentben a 736 tagú parlamentben, akkor 9 állam van, ahol nem sikerült figyelembe venni, betartani a degresszív arányosság elvét. És hogyha hozzáadjuk a azt a 18-at, amelyről majd csütörtökön döntünk, és hozzáadjuk a 18-at, akkor is öt olyan ország lesz, ahol nem sikerült betartani a, ezt az elvet. Közben nem halljuk a beszélőt sajnos. Tehát ez mindenképpen ki fog hatni majd a helyek szétosztására. Tehát mindenképpen ez nem egy megfelelő mechanizmus arra, hogy szétosszuk a helyeket itt az Európai Parlamentben. Mindenképpen szükség van egy matematikai formulára, amely semlegesíti ezt a gyakorlatot, és így nem fog ez kötődni a nemzeti politikához, illetve az egyes nemzeti pártokhoz. Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ennek a módját. Ahogyan önök is látják a táblázatban, egy opciót is felvetettem 2014. júliust illetően, akkor, amikor már a horvátok, illetve amikor már az izlandiak is, ha csatlakoznak, már itt lesznek, és látható, hogy mi lesz a helyzet. És látható az is, hogy ez egyetlen ö, ö, olyan ö, helyzet, amely figyelembe veszi a degresszív arányosság elvét. Hogyha figyelembe vesszük a demográfiát, akkor azt láthatjuk, hogy Németországban nagymértékben csökken a népesség, Franciaországban, illetve az Egyesült Királyságban viszont nő a népesség, hogyha ha Németországnak 96 képviselője lesz, akkor kompenzálni kell valahogy Franciaországot és Nagy-Britániát is, ahol nagymértékben nőni fog a képviselet. Hogyha ezt megtesszük, akkor ez csökkenti a Hollandia, Belgium, illetve Portugália számát. Meglepődnék, hogyha a jelenlegi pénzügyi problémákat figyelembe veszük, akkor ezek a, az országok elfogadják-e a képviseleti számuk csökkentését itt az Európai Parlamentben. A diagramon, amely 25. oldalon található az indoklásban, kicsit nehéz látni, mert szürke és fekete színeket alkalmaztunk, de a fekete az a jelenlegi elosztás mutatja, a szürke pedig a, azokat a helyeket mutatja, amelyeknél nem fogadta, nem, illetve a fekete azt mutatja, nem, ahol nincs elfogadva még a degresszív ajnosságába, a szürke pedig a 2014-es helyzetet mutatja. és ez megfelel annak az opciónak, amelyet én irányoztam elő a 2014. júliusára. Tehát ez mindenképpen javulást jelenthetne, természetesen ez nem tökéletes. A jelenlegi népességi számokat figyelembe véve, amelyeket az Eurostat adott közre az elmúlt évben, ezeket vettem figyelembe, és 2014-ben további változások lesznek majd tapasztalhatóak a demográfiában, és ezekre mindenképpen vonatkoztatnunk kell a parlament összetételének vizsgálatokból. A 26. oldalon egy másik diagramot lehet látni, ez a részvételt mutatja, az általános részvétel a választásokon, a parlamenti választásokon 1979 óta, amikor először lehetett közvetlenül szavazni. Ahogy ezt önök is tudják, a régi részvételi arány számos nemzeti változást rejt magába, de ugyanakkor eléggé lehangoló az a kép, amit láthatunk. Ez azt is jelenthet, hogy ilyen kövesen hisznek a, a transnacionális parlamenti demokráciában. A 27. oldalon lehet látni egy táblázatot, amely a nemek közötti arányokat mutatja, amely javuló tendenciára utal. Az egyensúlyt lassanként sikerül kialakítani, de még mindig messze vagyunk a tökéletes egyensúlytól. A utolsó táblázat, ez tulajdonképpen az ötös függelék, ez pedig leírja összegzően a 27 választási folyamatot, amely jelenleg érvényben van a parlamenti választásokra. Remélem, hogy ez pontos, de a kollégák láthatják azt, hogy nem tüntettem fel a saját választási eljárásaikat minden részletben, jól hogyha ezeket esetleg elmondanák nekem. Tehát ez az a leírás, amelyek eh, önök előtt vannak. Most pedig, hogyha még lehet, akkor leírnám a javaslatokat, körbeírnám a javaslatokat, amelyeket szeretnék tenni. Először is azt szeretném, ha csak 2014-re sikerülne a változásokat létrehoznunk. Van még időnk, de ugyanakkor mindenképpen sürgetnünk kell azt, hogy széles körben sikerüljön erről tárgyalni, de a civil szervezeteket, a bizottságot és eh, magát a tanácsot is eh, be kell vonnunk ebbe a folyamatba. Remélem, hogy valamit mondhatunk majd, eh, mondhatom még valamit ennek az időbeliségéről a végén. A célja ennek az az, hogy egy, egy egységes, nemzeteken átnyúló választókratot lehessen létrehozni, és ez a nagyobb vitatott kérdés itt, és ebben 25 képviselőt lehetne ebből a választókerületből beválasztani a parlamentbe, minden választónak két szavazata lenne, az egyiket leadná a nemzeti, regionális választókerületére, a másodikat pedig a pán-európai választókerületre adná le. Ezen kívül egy egységes választási hatóságot is létre kellene hozni, amely felügyelné a páneurópai választókerületet. És eh, megszabná a szabályokat a finanszírozást illetően, illetve a jelöltek kiválasztását illetően a politikai pártoknál. Azt javaslom, hogy ezek a transnacionális listák a jelölteket egy bizonyos számú országokból ajánlják, és figyelembe kell venni a nemek közötti egyensúlyt is. Ennek a hatása az az lenne, hogy kötelezzük azokat a úgynevezett primitív pártokat, amiket mi hoztunk létre, igazából ö, olyan pártokká váljanak, akiket egy európai listára lehet ö, feltenni, és is sikeresen kampányolhassanak. Úgy gondolom, hogy ez minőségileg megváltoztatná az európai parlamenti választásokat, és növelné az európai dimenzióját a kampánynak. Ez jobban érdekelné a sajtót is, és úgy gondolom, hogy a közvélemény is láthatná azt, hogy ebben a 25, ezen 25 képviselő közül, akik ezen a pán-európa listán vannak, lehet, hogy lesznek olyanok, akik már most is parlamenti képviselők itt, de lehet, hogy akár hírességek is szerepelhetnének, tehát komoly hírességek szerepelhetnének a listán, nem most nem focistákra vagy, vagy popstárokra gondolok. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet lehetne így erre a listára vonni. Ez az elv, amelyet javasoltunk. Természetesen ez kicsit ellentétes lenne a nemzeti politikai pártok azon privilégiumával, hogy ellenőrizzék az Európai Parlamentet, de úgy gondolom, hogy a föderális struktúrát így mindenképpen figyelembe lehet venni, és mindenképpen érett, jól átgondolt föderális rendszer fog így létrejönni, és a politikai pártok a tagállamokban szembe kell, hogy nézzenek azzal, hogy versenyezniük kell barátságos és kreatív, konstruktív módon, mert ők is benne vannak ebben, ezekben a federális pártokban egy pártcsalád tagjai, de a politikai pártok a végső bástyái a nemzeti szuverenitásnak, és ezt meg kell változtatni. Úgy gondolom, hogy ez a közvelemény számára is érdekes lehet, mert így a nemzeti politikai pártok már a nemzetközi politikával foglalkoztatnak, és jelenleg ehhez nem igazán igazodnak. Ezt láthatjuk abban, hogy hogyan járnak a nemzeti politikai pártok. Mindenképpen szeretném ezt elősegíteni, és szeretném erre felhívni a figyelmet. Ezen kívül a javaslat csak a nagyobb államokra vonatkozik, akiknek létre kell hozniuk a területükön regionális választókerületeket, mert megvan a bizonyíték arra, hogy a kisebb, minél kisebb egy választókerület, annál nagyobb az emberek azonosulása a folyamattal, és hogyha létrehozzuk ezt a nagy nemzeteken átnyúló listát, ezt a pán-európai listát, ami kicsit távolabb áll a, az állampolgároktól, fontos az, hogy valahogy kompenzáljuk őket ezért, mégpedig úgy, hogy a nagyobb tagállamokat arra kötelezzük, hogy kövessék azt a gyakorlat, javaslatot, amelyet már Franciaországban, és Nagy-Britániában is követnek, vagyis hozzanak létre regionális területi listákat. Tudom, hogy milyen problémák vannak ezzel kapcsolatban, ezt meg is vitathatjuk, de ez csak egy javaslat egy előre. Jelenleg nagy a kontraszt bizonyos államok között, amelyek zárt jelölt állítanak, tehát a választó csak egy blokkra adhatja le a szavazatát, és vannak más országok, ahol sokkal rugalmasabb megközelítést alkalmaznak, a választó választhat a között, hogy egy jelöltet támogat-e az adott listán belül, és bizonyos körülmények között egy népszerű jelölt a lista elejére is ugorhat. Például Finnországban vagy Belgiumban alkalmaznak ilyen rendszert. Úgy gondolom, hogy ez sokkal vonzóbb a választók számára, hiszen így egy adott személyre adják le a szavazatukat, nem pedig egy adott pártra. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogyha minden tagállamot arra köteleznék, hogy ezt a folyamatot vezessék be. Ahogy mondtam korábban, olyan formulát szeretnénk találni, amely a 751 helyet a parlament a tagállamok között jobban elosztja. Szerintem erre van lehetőség. Azt szeretnénk, hogyha szombatonként vagy vasárnaponként lennének a szavazások. Jelenleg négy, napig, négy napra van elosztva a szavazás, és így ez problémát okozott a titoktartást illetően. Gyakran megszekték ezt, például a Hollandiában ahol a választások eredményét már csütörtökön, illetve pénteken közreadták, még azelőtt, hogy egyáltalán megkezdődött volna a szavazás a többi tagállamban. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen megszegi a jogszabályt, és hogy még jobban hangsúlyozhassuk azt, hogy itt egy közös gyakorlatról van szó, hangsúlyozhatjuk azt, hogy mindenki a kontinensen ugyanakkor szavaz, és ez nagyon jó lenne. És ezért kellene azt, hogy hogy vagy szombaton, vagy pedig vasárnap tartsák az európai parlamenti választást. Harmadik javaslat az az, hogy júniusról hozzuk előre a választást négy héttel, azért, mert Skandináviában akkor van a nyár, amely eléggé rövid és eléggé korai, és az emberek így inkább a nyarat szeretnék élvezni júniusban, de nem csak ezért, hanem azért is, mert a parlamentnek, és ez a komolyabb pont, elő kell készítenie az Európai Bizottság elnökének megválasztását júliusban. Ezt meg kell próbálnunk legalábbis ekkor megtenni majd a jövőben, és ehhez plusz időre van szükség, hogy megszervezzük a munkánkat. Mielőtt mi meghoznánk a bizottság elnökéről szóló döntésünket. Felmerültek kérdések azzal kapcsolatban is, hogy e, hány évesek legyenek a választók, amikor először szavazhatnak, hány éves lehet a jelölt. Az osztrákoknál 16 éves kortól lehet szavazni. Én is ezt javasoltam. Ezt természetesen nagyon meg kell vitatnunk, mert az egész gyakorlatnak az a célja, hogy növeljük a részvételt, hogyha csökkentjük a korhatát, amelytől kezdve szavazhatnak, az lehet, hogy, hogy pont ellentétes hatást vált ki, mert a gyerekeket nem érdekli a politika annyira, de úgy gondolom, hogy meg kell ezt vitatnunk, meg kell ezt próbálnunk, mert nagyon fontos az, hogy ne csak az időseknek próbáljuk megfelelni itt az Európai Parlamentben. Van még néhány javaslat, amit remélem, hogy el tudunk majd fogadni, annak érdekében, hogy azok a jelöltek, akik esetleg nem a saját tagállamukban tartózkodnak, milyen elbánásban részesülhetnek, illetve mi történjen azokkal az európai polgárokkal, akik ideiglenesen egy másik tagországban élnek, vagy pedig harmadik tagországban tartózkodnak, hogy ők hogyan tudnak szavazni. Egyébként a parlamentet szinte elárasztották azok a panaszok, amelyek arra vonatkoztak, hogy mivel külföldön tartózkodott egy-egy európai polgár, egyszerűen nem volt lehetősége szavazni. Itt általában rövidebb külföldön tartózkodásokról van szó, úgyhogy ezeket a problémákat mindenképpen meg kell oldani. A kampányban való részvételhez való jogot is mindenképpen biztosítani kell. Végezetül pedig itt van a mentességgel kapcsolatos protokoll. Ez egy 65-ös dokumentum egyébként, ami pedig a közvetlen választásokat illeti. A mai rendszerhez képest ez a 65-ben kidolgozott mentességi rendszer már nem alkalmazható, nem biztosít megfelelő szuverenitást, sem pedig megfelelő autonómiát. Gondolom, hogy mindenki találkozott már azokkal a problémákkal, amelyek a mentességgel kapcsolatosak. Nagyon sok olasz esetünk is volt. Ami pedig a parlamenti képviselő jelöltek státuszát illeti, ezzel kapcsolatban is voltak problémák, hogy amennyiben valaki képviselő jelölt itt az Európai Parlamentben, akkor még a saját tagállamának nemzeti joga milyen mértékben érvényes rá, és hogy itt hogyan kell megoldani a mentességi kérdéseket. illetve elnézést a mentelmi jogi kérdéseket. Azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy a döntéseket szeretnénk szeptemberig meghozni és lezárni, utána pedig az Európai Tanács elé kerül majd ez a szöveg, és a tanácstól azt az ígéretet kaptuk, hogy meg is kezdik rögtön a munkát, de tudjuk, hogy elképzelhető, hogy a szerződés módosítására is szükség lesz, úgyhogy talán jövő évben tavasszal már elvégezheti a munkáját a kormányközi konferencia, illetve a nemzeti parlamentek és a bizottság is. és természetesen az Európai Tanácsnak is időre lesz szüksége ahhoz, hogy mindezeket a kérdéseket megvitassa. Úgy vélem, hogy ez a menetrend elfogadható és megvalósítható, és a parlamenti reformok közül ez lesz az egyik legfontosabb kérdés. A Lisszaboni szerződés szabályai alapján kell most már dolgoznunk, és eh, ami pedig a kormányközi konferencia munkáját illeti, reméljük, hogy jövő év nyaráig minden kérdést le tudnak zárni, és utána következik az a 12 hónapos periódus, amelyben a nemzeti tagállamoknak kell majd ratifikálniuk ezt a szöveget. Ez ugye másodlagos jogalkotás lesz, és elvileg 2013-tól lehet ez majd hatályos, hogyha sikerül tartani a menetrendet. És akkor ezek az új típusú kampányok a 2014-es évben jelentkezhetnek majd először, az új szabályok szerint. És ennyi volt a mondani valam. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Annak érdekében, hogy el tudjuk fogadni a jelentést úgy, ahogy a Andrew Duff javasolta szeptemberben, Nézzük a menetrendet. Ehhez júniusban további tárgyalásokra lesz szükség. A módosítók benyújtása június 17, az afkós szavazás júliusban lesz, tehát még a nyári vakáció előtt. Jó, két. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Dáfúrnak a jelentéséért. Nagyon nagy utat kellett bejárja ahhoz, hogy eljusson idáig. A részemről első ízben szólok hozzá ehhez a kérdéskörhöz, az egyik a lényegi érdemi kérdésekkel kapcsolatos, a másik pedig a formai kérdéseket, a határidő kérdését öleli fel. Ami a lényegi, az érdemi kérdéseket illeti, egyetértek értek azzal a szellemiséggel, amelyet megfogalmazott Dafur a reform javaslatában. Egyetértek azzal, hogy a parlamentünk javaslatot tegyen Európa felé, a, az európai tanács felé egy olyan javaslatot tegyen tehát, amelyik reformálja a választási szabályokat. Egyetértek defurra abban is, hogy a Német Alkotmánybíróság az ítéletében gyakorlatilag az Európai Parlamentnek a legitimációját csorbította, azt megfogalmazván, hogy egy szavazat egy ebbe kell kell számazon, mindegy, ilyen tétel persze, hogyha most más választási rendszerre alkalmaznák, akkor megkérdőjelezni a jelenlegi Európában meg másod létező ö, választási rendszert. Úgyhogy ez egy kicsit itten ö, azt hiszem, hogy ö, óvatossággal kezelendő érv. A Kászruhelyi ítéletet persze tartsuk szem előtt, de ugyanakkor a javaslatnak a szellemével teljesen egyet tudok érteni. Tehát egy olyan politikai demoszra van szükség Európában, amely képes arra, hogy lebontsa azt a szüvegfalat, amelyről tegnap szó esett, és hogy eljussunk oda, hogy létrejöjjön egy európai specifikációs, vagy jellegzetességet bíró rendszer. De egész éppen azért egyetértek a, a jelentéssel, mert amennyiben egy olyan alkotmány módosítás irányába megyünk, amely ez ezt felülelni, akkor ez nagyon sok egyebet is megváltoztathatna. Ez választási rendszer változtatást igényelne adott esetben a tagállamoknak a szintjén, ami viszont már rendkívül bonyolultá tenni az egész megoldást. Nagyon-nagyon bonyolult lenne ez a folyamat, hogyha a nemzeti rendszereket is meg kellene változtatni. Például az életkort, hogyha figyelembe veszünk, hogyha az életkorhoz kötöttséget meg akarják változtatni, egyes országokban, tehát a, például a 16-ról 18-ra, akkor ez hatalmas reformot fog előidézni, vagy illetve hát tevéke, jogalkotási tevékenységet a különböző országokban. Tehát igazából az a kérdés, hogy mit lehet tenni, mit kellene csinálni. El kellene készíteni egy európai jelölt listát, egyetértek azzal, hogy legyen egy ilyen európai kifejezett uniós szintű lista, de mérlegeljük a dolgokat. Mérjük fel azt, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem. Mert mindent elérni nem leszünk képesek. Most pedig az eljárással kapcsolatosan lenne egy észrevételem. Gualtier úr, a Shadow jelentéstevő a frakciónk nevében, tehát lehet, hogy ő majd még pontosabban fog fogalmazni, mint jó magam. De már most itt egy kételyt hagy fogalmazzak meg. Eléggé aggaszt az a menetrend, amelyet Dafur előterjesztett, mert nem tudom, hogy képesek leszünk-e ilyen gyorsan eljárni. Persze tudatában vagyok annak, hogy ezt a reformot be kell indítani, annál is inkább, mert hogy egy politikai kötelezettség született a frakcióink részéről. mindez majd egy plenáris ülésen hozandó határozathoz fog majd elvezetni arról a 18 plusz képviselőről, akik most bekerülnek majd még a parlamentbe. Tehát egyetértek azzal, hogy a vita elinduljon a témában. De ha azt akarjuk, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalással álljon elő, és indítványra szülessen még a nyár előtt, akkor vigyázat, nem lesz időnk arra, hogy a frakcióink véleményét kikérjük, és az országainknak a nyilvános vitájának az eredményét figyelembe vesszük. Márpedig nagyon fontos kérdésről van szó. Spanyolországban egy nagyon sajátos területi választási rendszer van. Hogyha most ön autonomiákon keresztül kellene, hogy megvalósuljon majd esetleg az európai parlamenti választás, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy olyan hatáskör, amely nem az európai parlamentnek a tárgyalóasztalára való, hanem egy nemzeti hatáskör. Tehát óvatosan kell eljárni, és azt tartanám kívánatosnak, hogy konszenzusos alapon tudjunk előre lépni európai nemzeti pártoknak, a, illetve európai pártoknak a véleményét figyelembe véve, és egyetértek azzal is, hogy egy konszenzus alakuljon ki, amely egy olyan folyamatnak az eredménye, amely a konvent tevékenysége után, a kormányközi konferencia tevékenységével vagy bármely intézmény, amelyik majd a reformot ki fogja dolgozni, jussunk tovább. Mert ha nem ezt járjuk be, nem ezt az utat járjuk be, akkor itt most a parlament majd szül egy gyönyörű kis dokumentumot, amely nem lesz összhangban a politikai valósággal, és ezáltal nem is fog tudni tovább jutni. Még akkor is, hogyha teljesen osztom azt a szellemiséget, azt az európai szellemiséget, amelyet Dáfúri javaslatában olvashatunk, akkor is azt kérném Dáfurtól, hogy picit lassabban a testel, mert hogy két kételjeim vannak. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy tízezer megoldás lehetséges a javaslatban, vagy még ennél több is. Tehát tudjuk hogy tudtuk azt, hogy mennyire érzékeny kérdésekről van szó. Annak függvényében, hogy melyik ország milyen szerkezettel rendelkezik. Éppen ezért javaslom, hogy inkább lassú lépésekben, konszenzusos alapokon az országok és a frakcióknak a figyelembe vételével lépjünk tovább. És nézz, nézzük meg, mi lehetséges. Gualtieri úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, Hát először is, hogy gratuláljak DAF kollégánknak, kiváló munkát végzett. Nagyra értékelem a javaslatát, ez egy tény. De ugyanakkor ott van az a dokumentum, amely a mellékleteként szerepel, amely brilliáns módon összefoglalja a dolgokat, az ö, kiindulva 50-es évekből, és egy olyan politikai demosz irányába mutatva, amely egy olyan reformot vezet el, amely a politikai konszenzus övezett javaslat. Tehát a DAF jelentés, illetve a munkanyag nagyon meggyőző. Láttuk az utóbbi években, hogy egy konvergenciája alakult ki a választási rendszereknek. Ez egy pozitív fejlemény mindenképpen. Ezzel együtt ez a spontán konvergencia önmagában nem elégséges. Vegyük ugyanis figyelembe azt, hogy a Lisszaboni szerződés milyen új hatásköröket biztosít az Európai Parlament számára. Ezzel foglalkoznunk kell. E tekintetben a szerződésnek az iránymutatása teljesen egyértelmű ha a 223-as cikkét nézzük meg az Amsterdami szerződésnek, kiderül, hogy kettő út lehetséges az eljárás tekintetében. Vagy azt tesszük, hogy meghatározunk egységesen a választási szabályokat, vagy pedig közös elveket rögzítünk. A DAF javaslat gyakorlatilag az eszakulusz javaslatot követi, persze jelen vannak a közös alapelvek, mint az európai lista állítás kérdésében, és hát itt azért nagyon pontos definíciókkal van dolgunk, nem csak egyszerűen az elvek ismétléséről. A DAF jelentésben reális megközelítést látunk, és egy hatalmas ambíciót is. Nem csak az a tét, hogy meghatározzuk, hogy milyen közös elveket tudunk rögzíteni, és egységes eljárást a Lisszaboni szerződésnek a fényében, hanem még arra is lehetőségünk van, hogy módosítsuk, valósítassuk a Lisszaboni szerződést. ezt azért, mert hogy a DAF javaslatban jelen van az európai lista, és ezáltal növekedne a képviselőknek a száma, létszáma is, és a Lisszaboni szerződés akár módosítása kerülete a kormányközi konferencia keretében. Mindjárt visszatérek még a konkrét választási eljárási szabályokra. Most csak azt szögezném még előtte, hogy számomra is felmerül az az alapkérdés, amelyel kollégánk Havriga Tondó is foglalkozott nem megy elég messze a javaslat. Ezáltal azt akarom jelezni, hogy amennyiben a márciusi szerződést módosítanánk, vagy pedig összehívnánk egy kormányközi konferenciát, azért, hogy a parlament összetételére vonatkozó kérdéseket orvosoljuk, akkor felmerül az a kérdés, hogy mindez ezt érdemes bevetni, csak azért, hogy a 25-öknek a, a listáját összeállítsuk. Már szó esett a német alkotmány bírósági ítéletről. Természetesen nem lenne reális megközelítés, hogyha azt gondolnánk, hogy teljesen át lehet konfigurálni a degresszív proporcionálásnak a kérdését. Nem szóval csak arról van szó, ami a második mellékletben szerepel a DAF jelentésben, nevezetesen nem mindegyik ország tartja be ezt a szabályt, hanem az is tény, hogy a degresszív proporcionitásnak a görbéje, annak a meredeksége többféle módon készíthető, elképzelhető el az arányosság, úgy, ahogy Dafur elképzeli, nagyon érdekes, és nagyon meredek görbét ír le ez az degresszív proporcionalitás, és e tekintetben a Kárszruhelyi Bíróságnak a határozata nem jár tévúton. Most hogyan lehet a 99,4-ről eljutni a 99,16 mértékre? Nos, ez kérdés. Persze mindezt összhangba kell tenni a Lisszaboni szerződéssel. Talán ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kellene. Már csak azért is, mert hogy erre szükség lesz mindenképpen. Tudják, hogy van, ha politikában új állásokat hozunk létre, akkor ezeket a későbbiek során valamilyen úton csökkenteni szinte lehetetlenség. Tehát ha kinyitjuk az utat, ha megnyitjuk az utat a növelésre, akkor képesek leszünk arra, hogy majd a későbbiek során csökkentést hajtsunk végre, mert ez egy rendkívül kényes kérdés, erre utalt kollégám is. Annyira érzékeny kérdésről van szó, hogy a dolgokat nem lehet ö, kikényszeríteni, nem lehet felgyorsítani. Pontosan ellenkező hatását hozná egy ilyenfajta fellépés, mint az, amit remélünk. Így ott maradna a teljes munkánk. Éppen ezért ö, ahhoz, hogy eredményre tudjunk jutni, minden érdekelt félnek a véleményét ki kell kérnünk, az államokét, a politikusokét, és így tovább. Nagyon, nagyon összetett ügyről van szó. Most pedig néhány konkrétabb észrevételem lenne. Egyetértek Duffal akkor, amikor emlékeztet a Madisoni megközelítésre. Azt hiszem, ez összhangban van ö, a személyek egyéni jogaival, nem csak a polgárok jogaival. Ugye aztán ott van az a kérdés, hogy éppen hol van a tartózkodási helye a választónak, illetve milyen állampolgárságú. Most e tekintetben, ha az alapvető jogi kartának a szellemét be akarjuk tartani, mindenképpen tovább kell gondolnunk a dolgokat. Ami pedig az egyéb szempontokat illeti. Világos, hogy még sok mindent végig kell gondolnunk, ez most egy hirtelen reagálásom az elhangzottakra, illetve az írásos anyagra, de ezt majd még visz tovább kell gondolnunk. A területi választói körzetekre térnék most ki. Ez egy fontos kérdéskör szintén. Természetesen, hogyha nem határozzuk meg, hogy mi is legyen a lehatárolása ezen választói körzeteknek, akkor nem tudjuk biztosítani az arányosságot, illetve egyre nehezebb lesz az arányosságnak a biztosítása. Minél kisebbek ugyanis a körzetek, annál nehezebb érvényesíteni az arányosságot. Ugye ott van az alapelv, hogy az arányosságot teljes mértékben biztosítsuk, hogyha nem így járunk el, akkor, akkor megkérdezik a dolog. Látjuk, hogy mi történik e tekintetben Olaszországban, hogyan csúsznak félre. Vagy pedig arra is juthatunk, hogy nem lesz elegendő csak az általános arányosságot biztosítani, hanem más eszközöket is igénybe kell venni. Aztán ott van a blokkolt listáknak a kérdése, ez is egy nagyon bonyolult témakör. Dönteni kell majd. Ez talán kicsi kevesebb, mint az egységes eljárás, picit több, mint az alapeljárás, egy vegyes megoldást kínálna. ha létezne, és ha lehetséges lenne egy egységes eljárás, akkor ennek én nagyon nagy híve lennék, de hát ez egy nagyon nehéz műfaj. És ott vannak az európai jogállású pártoknak is nagyon bonyolult jogi konstrukcióról van szó, vajon nem inkább a minimál követelményekről kellene, hogy gondolkodjunk az európai demokrácián keretében. Ott tehát többek között a tekintetben, hogy a blokkolt listára hogyan lehet felkerülni. Vegyük például Németországot, ott vannak olyan listás jelölések, amelyek keretében a választók oda jutnak, hogy kötelesek a blokkolt listából választani. Egy biztos, hogy mindezt majd még tovább kell gondolni, és egyetértek azzal is, hogy legyen egy olyan küszöbszint, amely teljesen egységes. Mert a küszöbszint világosan tükrözni képes a politikai pluralizmust, és azt, hogy mennyire szükséges életképes rendszereket felállítani. Egy további kérdés. És erre nagyon sok uniós polgár tett fel kérdést. Mi történik az elítéltekkel? Ezt a kérdést is mindenképpen tovább kell mélyíteni, körbe kell járni, és a bizottság jogi szolgálatát szeretném, ha megkérnénk arra, hogy végezzen vizsgálódást e tekintetben. Máskülönben ez egy jó lehetőség lehet arra, hogy komolyan foglalkozunk ezzel a témával, amely úgy tűnik, hogy nagyon sok polgárt foglalkoztat. hogyha egy végleges bírósági ítélet született, akkor rendben elképzelhető, hogy a választási jog megtagadhatik. Moreira úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Függetlenül attól, hogy milyen filozófiát szeretnénk alkalmazni, és hogy milyen ambíciós szintű DAF úr szövege, azért szeretném elmondani, hogy alapvetően egyetértek a filozófiai célkitűzésekkel, de egy kicsikét azért tartok tőle, hogy mégiscsak irreális ez a javaslat. Azért irreális, mert feltételezi, a szerződés felülvizsgálatát. És összességében nem hinném, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama készen állna arra, hogy egy ilyen nagyon nehezen elért és hatályba léptetett Lisszaboni szerződés után arra vágynának a tagállamok, hogy ezt a szerződést vizsgáljuk felül. Szerintem a tagállamok most egy kicsit pihennek, és nem hinném, hogy az elkövetkezendő néhány évben nyitottak lennének a szerződés felülvizsgálatára. Úgyhogy végül is látom, hogy kulcsfontosságú ez a javaslat, amit Dafur benyújtott, de nem hinném, hogy ez feltétlenül realista lenne. Úgy vélem, hogy nagyon sok tagállamban alkotmányos változtatásra is szükséges lenne mondjuk az, hogy mi a korhatár a választásoknál. Tehát vannak olyan tagállamok, ahol a Lisszaboni szerződésen túl még az alkotmányt is módosítani kellene. És ezek az alkotmánymódosítások választási kérdésekben mindig elég nehézkesek. Ami a saját országomat illeti, mi konkrétan 20 éve beszélünk a választási rendszer reformjáról, anélkül, hogy bármilyen minimális változtatás történt volna. Tudjuk, hogy vannak az intézményes rendszernek nagyon merev részei, és ezek konkrétan és tipikusan a választással kapcsolatos szabályok. Úgyhogy elég nehéz lesz eléggé sok tagállamban elérni azokat az alkotmányos változtatásokat, amelyekre szükség lenne ennek a javaslatnak a fényében. Ami a konkrét javaslatokat illeti, hogy legyen egy páneurópai választási körzeti leosztás, hát nem tudom, hogy a tagállamok hogyan vélekednének ezzel kapcsolatban. Konkrétan úgy gondolom, hogy számos olyan tagállam lenne, amely nem értene egyet ezzel, ugyanis a nemzeti reprezentativitást negatívan érintené bizonyos tagállamok számára ez az újfajta választókörzeti leosztás. És gondolnunk kell az Európai Unió esetleges további bővítésére is. Elképzelhető, hogy a következő választások folyamán már több tagállam lesz, Úgyhogy akkor a mostani tagállamok némelyikétől vissza kell majd vonni parlamenti helyeket annak érdekében, hogy ezeket az új tagállamok rendelkezésére tudjuk bocsátani. Úgyhogy mindezek a kérdések, amiket elmondtam, eléggé aggályosak. Ráadásul itt van a preferenciális választás szabálya is. Vannak olyan tagállamok, ahol működik ez a preferenciális szabály, más tagállamokban viszont nem. Egyébként a preferenciális szabály nem hiszem, hogy a választók mobilitására óriási hatással lenne. Vannak olyan tagállamok, ahol maguk a politikai pártok, a legfontosabb politikai szereplők nem feltétlenül maguk a politikusok, és itt nagyon fura versengés jönne létre a pártokon belül. Mert hát egyfelől nyilván itt van a pártok közötti verseny, ami normális, de ezekben az országokban, ahol ez változtatást jelentene, a pártokon belül is létrejönne egyfajta versengés, ami nem biztos, hogy nagyon könnyen kezelhető lenne ezen tagállamok számára. Én mindig is úgy gondoltam, hogy a parlamenti demokrácia párt demokrácia, ha fogalmazhatok így és a választók alapvetően pártokat támogatnak, tehát olyan ötleteket, kezdeményezéseket támogatnak, amelyeket pártok dolgoznak ki és mutatnak be. De ezt a párt alapú megközelítést a demokráciában ezek a változások eléggé felrúgnák, és szerintem alkotmányos problémák is keletkeznének több tagállamban is, nálunk mindenképp és egyáltalán nem lenne könnyű konszenzusra jutni ebben a témában, mint ahogy néhány más témában sem. A mostani vitában az eljárás ambíciós szintjét is figyelembe kell venni, illetve azt, hogy mik a mi korlátaink, és hogy azért megfelelő óvatossággal kell fellépnünk. DAF úr dokumentuma nagyon sok vitás kérdést megnyit, természetesen ezekről mind vitázhatunk, nem erről van szó. De hogyha megnézzük azokat a dimenziókat, amiket Duff úr felvet, akkor az ezzel kapcsolatos mozgásterünk szerintem meglehetősen korlátozott. Most nem szeretnék itt vészmadárkodni, nem szeretnék itt mindenképpen szkeptikus véleményt hangoztatni, de hát ha megnézzük a politikai feltételeket, szerintem most nem megfelelőek a politikai feltételek ahhoz, hogy elérjük Duff úr ambiciózus célkitűzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. nem akarok túl sok dolgot most már hozzátenni mindehez, rövid leszek. De igazat szeretnék adni Duffornak. Duffor a hozzászólásának az elején feltette azt a kérdést, hogy ez a tematika érdekli -e a képviselőket. Mert hogy akkor, amikor elkezdett itt beszélni, nagyon kevés képviselő volt jelen a teremben. Időközben azért megátkoztak, megérkeztek többen, és azt hiszem, hogy ezáltal jelzést kapott Dáfúra arról, hogy a képviselők igenis nagyon-nagyon érdeklődnek ezen kérdéskör iránt. A részemről egyetértek azzal az alaptónussal, amely megfogalmazódott a DAF tanulmányban. Osztom az ő látásmódját. Olyan látásmódról van szó, amely nagyon stimuláló. Annál is inkább, mert hogy Nagy-Britániából származik. egy európaista, európér megközelítés ez, amely arra törekszik, hogy harmonizálja az eljárás rendeket, a képviseleti rendszert. És minthogy Defurtól származnak ezek a gondolatok egy brit állampolgától, én azt hiszem, hogy ez kifejezetten üdvözlendő. Ugyanakkor osztom azokat az aggályokat is, amelyeket többen megfogalmaztak. Úgy vélem, hogy belefáradtak az emberek a reformokba, és ez magyarázható azzal is, hogy milyen nehezen jött létre az új szerződés, a konventnek a munkája, a népszavazások, stb. stb. Szóval belefáradtak az emberek a reformokba, és azt gondolom, hogy most még a választási rendszereket országonként megváltoztatni rendkívül vonult folyamat lenne. És lenne még egy további érvem az elhangzottakat kiegészítve. Számos olyan ország létezik, ahol napi renden vannak belső választási reformok, és ezek lelassulóban vannak ugyanakkor, mert áttérni a többségi rendszerről az arányossági rendszerre Nagy-Britániában vagy Spanyolországban a preferenciális választási szabályoknak az érvényesítése. Ilyenek vannak napi renden, másút más reformok, tehát országos kereteken belül. amennyiben arról van szó, hogy a választási rendszereket azért kellene a tagállamokban reformálni, mert hogy összhangba kell hozni őket az európai szintű választási rendszerrel, akkor, tehát ha ez lenne a feladat, akkor azok a reformok, amelyek eleve nehezen, döcögösen működnek a tagállamokban, még inkább lelassulnának, mert hogy mindez úgy tekintetne, mint hogy a az európai szint olyan reformokat tesz kötelezővé, amelyek kapcsán a tagállamokban nem alakult ki konszenzus. Következésképpen én úgy vélem, hogy arra lenne szükség, hogy először is fogalmazzuk meg azt, hogy melyek azok a változtatások, amelyek lehetségesek, és amelyeknek esélyük van arra, hogy jóvágyásban részesüljenek. Szerintem például nem lenne bonyolult megállapodni arról, hogy mely legyen a választási nap. És ez nem egy kis téma. Tehát az a tény, hogy az összes európai polgár egy azon napon szavaz majd az Európai Parlament felállásáról, azt hiszem üzenetértékű lehetne. Másik kérdés. A nők férfiak arányosságában is meg lehetne állapodni van, ahol ez benne szerepel az alkotmányban, van, ahol ez nem. Azt hiszem, egy tekintetben is, hogyha sikerülne egy megállapodása jutnunk, egy nagy előre lépés lenne. Vagy a májusi időzítés is szintén egy jelentős lépés lenne előre, azon intézményi okoknál fogva is, amelyeket Dafur megemlített. Aztán a különböző küszöbéteknek a, megvá- a meghatározása tekintetében is szerintem lehetőség van arra, hogy megállapodásra jussunk. Az európai lista állítás tekintetében is, és nem csak nemzeti listák működnének, hanem európai listák is. Szóval ez is egy olyan kérdéskör, amelyben egyeségre tudnánk jutni, csak úgy, mint a választói korhatár tekintetében. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy nagyon nehezen jutnánk el oda, hogy a 27-ek meg tudjanak állapodni egy teljesen közös választói körzetben, vagy egy teljesen azonos szavazat számlálási módozatban. Jó, nem mondom azt, hogy mondjuk 20 országnyi nem tudna megállapodni a tekintetben, mert hogy adott esetben már létezik náluk ilyen országos szintű választási körzet, de ahhoz, hogy ez a javaslat keresztül menjen, ahhoz arra van szükség, hogy a 27-ek vagy a 29-ek megállapodjanak. Szóval máskülönben nem lesz mindez működő képes. Egy szó, mint száz, úgy vélem, hogy nem szabad, hogy mindent ö, feltegyünk a mérlegre, mindent vagy semmit alternatívában gondolkodjunk. Nem. Én azt gondolom, hogy harcoljunk mind azért, amely ami lehetséges, ami reálisan elérhető, tudván azt, hogy mindent meg, megvalósítani nem lehetséges, és próbáljunk egy ilyen tartalmú politikai üzenetet eljuttatni. Összefoglalva, jobban teszünk, hogyha öt kis lépést teszünk meg, most ötöt mondtam, mondhattam volna hatot is, mindegy. Tehát jobb, hogyha öt kis lépést teszünk meg a jó irányba, mint hogyha nagyon vakon ugranánk. Thank you very much. Uh, and now I... Köszönöm szépen. Most pedig Traszkowski úrnak, az alelnökünknek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, én leszek az ördög ügyvédje. Itt ugye úgy gondolom, hogyha megnézzük a különböző tagországok különböző rendszereit, akkor a legnagyobb probléma az, hogy van egy adott országban egy adott lista, ami ugye lezárt lista, akkor a polgárok úgy gondolják, hogy ezek a figurák, akik a listán vannak, valahogy messze vannak tőlük, és nem nincs túlzottan sok közük a választókörzetükhöz. Ami pedig a regionális választásokat illeti, itt ugye nyitottak a listák, ezek alapvetően jobb rendszerek, mint a zárt listák, hiszen az adott személyek valahogy kötődnek a választókörzetekhez. Ugyanis egyébként megtörténhet az, hogy a polgárok valakit megválasztanak, az illető rögtön elhúz Brüsszelbe, és utána öt évig hát nem is látják ezt az adott személyt és ezért mondom, hogy az ördög ügyvédjeként lépek fel, de hát az európai polgároknak valahogy segítenünk kell. Ugyanis megvan a kockázata annak, hogy megválasztanak a polgárok egy-egy embert, és utána hírét hamvát se látják soha többé a saját tagállamukban. Ez tovább fogja erősíteni az európai polgárokban azt az érzést, hogy eltávolodnak Európától. Tehát ez a páneurópai lista, ez azért eléggé furcsa, lehetnek rajta nagy politikai hírességek, de el fognak tűnni az adott tagállamból. És szerintem ez kontraproduktív lenne, mert a polgárok éppen azt várják, hogy változtassunk valamit, hogy közelebb hozzuk Európát, és ha nem ezt tesszük, akkor csalódottak lesznek a polgárok. És akkor most nézzük a konkrét felvetéseket és kezdeményezéseket. Ugye itt vannak a listák, és a listákon a személyek. Az a kérdés, hogy hány szavazatot kapnak bizonyos személyek, vagy pedig lesz valamilyen súlyozás a szavazatokkal kapcsolatban? Mint ahogy azt a polgári kezdeményezésnél is tettük, ezt is meg kell néznünk. Vagy pedig az a személy, aki a legtöbb szavazatot kapja, automatikusan bekerül a parlamentbe? Vagy pedig lesz valami súlyozás a tagállamok méretétől függően? Ez lenne a kérdésem ugyanis hogyha ezt a további komplikáló elemet is bevezetjük, akkor már tényleg nagyon bonyolult lesz a rendszer. Nézzük meg a választásokat az USA-ban. Tulajdonképpen az elektorok kollégiumáról nem sokat tudnak az emberek, és aztán a végén a polgárok jól meglepődnek, hogy az a jelölt, aki több szavazatot kapott, végül nem biztos, hogy megválasztásra kerül mert az elektorok szavazata dönt, nem pedig a polgárok szavazata. Tehát egy olyan személy, aki a polgároktól kevesebb szavazatot kapott, megelőzhet olyas valakit, aki a polgároktól több szavazatot kapott, ami pedig elég furcsa rendszer. Azt is szeretném megkérdezni, hogy ezeken a határokon átnyúló listákon szerepelhet olyan személy, aki már rajta van egy nemzeti listán, tehát lehet, hogy egy személy kétféle listán is szerepel mondjuk fogalmazok úgy, hogy vannak ezek a politikai nagyágyuk, akik felkerülnek egy határokon átnyúló listára, de ugyanakkor ott lehetnek a nemzeti listán is. Hát nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a párhuzamos listáztatás jó ötlet volna. És ami pedig a listákat illeti, szerintem nyitott listágoznunk, és nem zárt listákkal, mert így van valódi választási lehetőség. És aztán itt van még a finanszírozás kérdése is. Azt értem, hogy a nemzetközi listákat a politikai pártok fogják finanszírozni és összeállítani, és akkor a kampányokat is a politikai frakciók fogják kifizetni. De azért vessük fel ezt a finanszírozási problémát, akár volt erről már szó, akár nem. Azt tudjuk, hogy a kampányt nem lehet európai pénzből kifizetni, ilyen szempontból magukra maradnak a frakciók. De hogyha szeretnénk ezeket a páneurópai politikai családokat erősíteni, akkor valahogy a két kampánynak egymás mellett kellene folynia. Tehát van egy személy, aki mondjuk Varsóból jön, vagy Madridból, és a nemzetközi listán szerepel, tehát a határokon átnyúló listán szerepel, és attól még szerepelhet a nemzeti listán is, akkor hogyan tudjuk összekapcsolni azt, hogy kik a nemzeti jelöltek, és kik a határokon átnyúló jelöltek? És itt megint csak beszélnünk kell a finanszírozásról. Mert itt olyan helyzetek jöhetnek létre, ahol vannak olyan személyek, akik esetleg előnybe kerülhetnek másokkal szemben. Ugye minden frakciónak megvan a maga pénze, a maga költségvetés, aminek egy részét lehet kampányra fordítani, más részét nem. És valamilyen módon egyelő játékszabályokat kellene biztosítani, egyelő mozgásteret kellene biztosítani minden frakció számára. Egyébként esetleg igazolatlan vagy igazságtalan előnyben részesülhetnek azok, akik több listán szerepelnek, azokhoz képest, akik csak úgy semmiből kerültek elő. Köszönöm szépen, ha megengedik, én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Bizonyára mindannyian e, tudják, hogy 1999 óta van e, DAF itt ebben a e, e, parlamentben, és e, mindenképpen egy olyan jogalkotást szeretne létrehozni, amely megfelel az európai állampolgárok számára. Nagyon sok kapcsolatot tart fent, nem csak a parlamenti barátaival, hanem a civil társadalommal is szoros kapcsolatai vannak Andrew Duffnak. És eh, ahogy eh, Duff úr kitűnően írta a jelentésében, a parlamenti eh, választásokon való részvétel 63%-ról 3%-ra esett 79, illetve 2009 óta. Ez azt jelenti, hogy másképp kell eljárnunk. Ezért valóban úgy hiszem, hogy ha létrehozzuk ezeket az európai pártokat, ha létrehoztuk ezeket az európai pártokat, az európai párt alapokat, akkor természetesen ebből a logikából az fakad, hogy európai személyekre van szükség, európai jelöltekre, akikre szavazni lehet. De jó az, ahogy a kollégám is elmondta, illetve ilyen sok kérdést tett fel, valóban folytatnunk kell ezt a vitát, mert rendkívül fontos ez a vita. Úgy gondolom, hogy a plusz 25 képviselő másfajta láthatóságot tud adni az Európai Parlamentnek. Külön szeretném megköszönni azt, hogy megemlítette a női képviselők számát. Jelenleg 25%-ra tehető a női képviselők aránya az Európai Parlamentben. Ha megnézzük a nemzeti parlamenti átlagot, akkor nem annyira jó a helyzet. Vannak az EU-ban olyan tagállamok, ahol kevesebb, mint 10% a nők aránya a parlamentekben, tehát ezért mindenképpen erős jelzést kell adnunk annak irányába, hogy a nőknek jobb képviseletre van szükség a tagállamokban. Sajnálom, hogy vagy ezt kell mondjam, hogy ez szükség van itt az LPP iránymutatására is, tehát a legnagyobb pártok adják a, a, a véleményt, tehát szerintem önök is tudják, hogy a többi kollega mit gondol erről. Csak provokálom a, az itt ülőket. Én mindenképpen szeretnék fair maradni, és mindenképpen beszélni kell erről mert valóban kulcsfontosságú ez a jelentés. Tehát nem akarok semmit mondani a határidőkről, mert szerintem valóban sok időre van szükség, megfelelő időre van szükség ahhoz, hogy beszéljünk erről a témáról. Ennyit szerettem volna elmondani, és ha hozzászólnak, kicsit provokáltam, de mindenképpen szeretném egy másik nő véleményét is meghallgatni és a végezetül pedig majd Duff úr fogja lezárni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szót kapok. Először is elnézést szeretnék kérni kollégánktól, Andrew Dufftal, és tény az, hogy nem egyből kértem szót, és hát más elfoglaltság miatt kicsit késve érkeztem erre az eszmecserére, pedig nagyon fontos témáról van szó, amely a kollégánk foglalkozott, és még egyszer elnézést kérnék tőle, pedig nagyon fontos munkáról adott számot itt nekünk. Nagyon lényeges témáról van szó. Hogyan lehet a demokráciát megerősíteni Európában? Hogyan lehet jobban képviselni az európai polgároknak a véleményét? Én ugyanakkor hát egészen friss tagja vagyok az Európai Parlamentnek és az AFKO szakbizottságnak, úgyhogy kicsit óvatosan szólok még hozzá, mint hogy hallottam itt a kollégáknak a hozzászólását, akik viszont hatalmas tapasztalattal rendelkeznek és óriási szakismeretekkel. A néppárton belül még nem volt alkalmunk ezzel a kérdéssel elmélyülten foglalkozni, a tekintetben, hogy milyen ö, pontokat kellene még tovább gondolni, nagyon pontos módon, is, hát annak a csapásnak a folytatásaként, amelyet nagyon végig gondoltan Andrew Duff tálalt nekünk. Aztán sok minden elhangzott a kollégák részéről, és valóban nem maradhatunk közönösek a választási, választói hajlandóság tekintetében elgondolkodtató és szomorúan elgondolkodható az, hogy hol tartunk e tekintetben. Egész politikai establishmentnek végre kell, végig kell gondolni azt, hogy miért lassult le így módon a választási hajlandóság. Ez mindenképpen nagyon foglalkoztasson minket. Osztom azt a realizmust is, amelyet többen megfogalmaztak Tudni kell azt, hogy egy nagyon hosszú intézmény történeti korszakból lépünk most tovább. Abból lépünk most ki. Ez fájdalmas korszak volt több országban is. Azok a polgárok, akik hajlandók voltak foglalkozni az európai intézményeknek a jövőjével, azok most azt látják, hogy lezárult tíz év leforgása után egy fejezet, és most már itt az ideje annak, hogy kihasználjuk mind azon új lehetőségeket, amelyeket az Európai Uniós új szerződés, a Lisszaboni szerződés felkínál, mint az Európai Parlamentnek, mint az európai egyéb intézményeknek, illetve az európai állampolgároknak. Én azt hiszem, hogy még miért egy újabb intézményi nagy munka terepre lépnénk, talán erre kellene gondolnunk, és egy túlságosan nagy léptékű intézményi reform a választói ö, hozzáállást, a közvéleményt véleményem szerint elrettenteni akár, de mindenképpen ö, kritikusát tenné az európai nagy jövő tekintetében. Úgyhogy azt mondanám, hogy óvatosan járjunk el, realista, reális alapokon, realista megközelítésben, jelentős előre lépések történtek a Lisszaboni szerződés keretében a parlamentnek sokkal több hatásköre van, és azt hiszem most itt az ideje annak, hogy alkalmazzuk ezeket az új lehetőségeket, kipróbáljuk, megtapasztaljuk őket. Persze nem minden a legszebbek világában, éppen ezért már most itt az ideje, hogy gondolkodjunk azon a néhány számú kisebb módosításon, amely lehetséges lehet és szükséges, tehát egyetértek itten Valero kollégánkkal. Valóban, ha egy korlátozott számban vizsgáljuk ezeket meg, akkor egy nem túlságosan távoli jövőben még tovább tudunk, tovább tudunk jutni. Pozitív irányba néhány konkrét pontban a tekintetben, hogy például, például jobban biztosíthassuk a nőknek a képviseletét, a paritás nem minden országban kötelező, és e tekintetben egészen nyilvánvaló, hogy egy nagyon erőteljes üzenetet fogalmazhat meg az Európai Parlament. Biztosítsuk jobban a nőknek a jelenlétét az európai választások során, és gondolom, hogy ez a szempont, ez egy közös szempont az összes uniós tagállamban. Nemrég óta tényleg törekvések észlelhetők a tekintetben, hogy egy azon napon zajoljon a választás minden uniós országban. Ha ez így történne, akkor valóban még európaibb lenne, mégpedig kézzel fogható módon az európai választás. Én azt hiszem, hogy van néhány ilyen konkrét kérdés, amelyben előre lehet lépni, és ezeket érdemes végig gondolni figyelembe véve, hogy aránylag gyorsan ezeket át lehetne ültetni a tagállami jogrendekbe, és ezáltal egy tartalmas üzenetet küldenénk a közvélemény felé, ugyanakkor pedig tekintsünk ki a jövő távla, távolabbi szakaszaira is, biztosítsuk a parlamentünk legitimációját, de ehhez még idő kell, és az európai állampolgároknak a időigénye is szóban van. Uh, uh, köszönöm szépen. Uh, úgy gondolom, hogy május 9-én kellene erről beszélni, hiszen ez Európa napja. Néhány tagállamban ez egy nagy nap, néhány tagállamban ez csak egy vasárnap. Tehát úgy gondolom, hogy ezt is közös ünnepé kellene formálnunk. Köszönöm szépen, köszönöm a női kommentárt, és most pedig megadom a szót Andrew Duffnak, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Véletlenül pont ma 6.30-kor az egyik teremben fogjuk itt megünnepelni a Schumann nyilatkozatot. Mindenkit szívesen várunk oda. Nagyon jó lenne, hogyha eljönnének oda, és megvitatnánk ezt a kérdést is esetleg ott. És ezután lesz még persze egy kis kocintás is, amely mindig vonzó. Természetesen el kell mondjam azt, hogy nincs tökéletes választási eljárás. Ilyen nem létezik. Nem akarunk itt tökéletesek lenni, abszolút módon csak azt szeretnénk, hogy javítsuk a helyzetet, egy olyan helyzetet javítsunk, amely abszolút nem kielégítő jelenleg. 12 éven át próbálgattuk ezt. Lehetne követni azt, amit néhány kollega elmondott. Azt mondták, hogy úgyis nehéz ezt elvégezni, nem is kellene ezzel próbálkoznunk. Ez is egy vélemény, de a parlamentnek a megfelelő időn belül kell erről döntenie. De nehéz ki kialakítani az egyensúlyt az eh, általános rendszer között, illetve a között, hogy közös eh, elveink legyenek. Én mindkettőre törekedtem a javaslataimra, Megpróbáltam a jelenlegi választási rendszert a tagállamokban, a 27 tagállamban megvizsgálni, és megpróbáltam ez alapján egy közös elvre jutni. És megpróbáltam egy határokon átnyúló választókerületet egy transnacionális választókerületet kialakítani, amelyel kampányolni lehetne föderális szinten. Persze nagyon sokakat ez esetleg megijeszt, csak arra kérem őket, hogy legyenek bátrak, úgy gondolom, hogy ezt megtegyük, ahhoz a legjobb hely egy konvent. Nem igazán látok most olyanokat, akiknek lenne tapasztalata a konvente. De ezek valóban fantasztikus lehetőségeket eh, rejtenek, szórakoztatóak, számos eh, eh, lehetőséget nyújtanak arra, hogy politikai eszmét cseréljünk, sokat lehet gondolkodni ott, nagyon gyümölcsözőek, és a résztvevők mindannyian ott lesznek, a szerepvállalók ott lesznek, mindenki ott lesz, akit érint ez a kérdés. Minden olyan embert, akit érint ez a reform. Ott lesz. Én ezt a gyakorlatot támogatnám. Nem szabad attól félnünk, hogy túlságosan gyorsan haladunk, mert eh, aminek, amit, amit megpróbálok megtenni ezzel a javaslattal, az az, hogy létrehozzunk egy kormányközi konferenciát, illetve egy konventet, és végezetül majd a kormányközi konferencia fog dönteni, és minden államnak jóvá kell ezt hagynia. Tehát a spanyolok, akik félnek, féltik az autonóm választókerületeiket, számos lehetőségük lesz arra, hogy felvessék ezt az aggályukat a konventen. És a tegyelások végén Spanyolország nem lesz elégedett a javaslatokkal, akkor blokkolhatja azoknak egy részét, de csak egy részét, és ez az a folyamat, amelyet én javasoltam. Tehát nem kell attól tartani, hogy pánik fog kialakulni, vagy pánikszerűen fogunk döntéseket hozni, amelyeket esetleg később megbánunk. Tehát sok időnk lesz arra, hogy mindenfajta álláspontot figyelembe vegyünk, és mélyen megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta parlamenti demokráciát szeretnénk. Néhány specifikusabb pontra hadd térjek ki. Az indoklásban utalok a Német Szövetségi Alkotmánybíróság ítéletére. Ez összességében egy rossz ítélet volt, de mégis voltak érdekes érvelései, és ezt figyelembe kell vennünk, illetve figyelembe kell vennünk ezt a kritikát a parlament jelenlegi összetételét illetően. A német bíróság azon félelme, hogy Németországgal kapcsolatban előnytelen a degresszív arányosság elve. Úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki hallotta, hogy mindenképpen a jelenlegi nemzeti delegációkat kiegészíti 25 képviselő majd, tehát nem akarjuk lefölözni úgymond az egyes tagállamok kótáját, hanem minden állampolgárnak megadjuk azt a lehetőséget, hogy hogy nagyobb megadjuk azt a lehetőséget nekik, hogy nagyobb politikai választással rendelkezzenek a 27 tagállam választókerületében. Elképzelhető az, hogy a 25 képviselő közül lesznek németek. Én ezt felvettem eh, lehetőségként. Lesznek, lehet, hogy, hogy a 25 extra képviselő között eh, lesznek eh, németek is. Tehát ezt nem válaszként mondani a felvetett aggályokra. Rafael kérdezett bizonyos konkrét kérdéseket. Nem. Én én nem hiszem, hogy a transznacionális listák veszélyesek lennének. Nem, nem kötelező ö, erre pályázni. Mindenki kap egy második cédulát, és amikor, amikor szavaznak, persze lehet választani, hogyha egy észt szavazat ugyanannyit fog érni, mint egy francia szavazat lehetséges az, hogy két listán is álljanak a jelöltek? Ezek egy nagyon kritikus kérdés, ezt az indoklásomban is megemlítem egy kicsit. Az ezzel kapcsolatos gyakorlatok különbözőek a tagállamokban. Néhány tagállamban két választókerületben is lehet indulni ugyanakkor, és hogyha mind a kettőben megválasztják az adott jelöltet, akkor eldöntheti, hogy melyik választókerületet képviseli majd. Máshol viszont nem lehet ezt megtenni, tehát nem lehet két kerületben is indulni. Tehát erről is mindenképpen majd beszélgetnünk kell. Látnunk kell azt, hogy létre tudunk-e hozni egy közös nevezőt itt ezzel kapcsolatban, ami mindenki számára kielégítő. Lehet, hogy meg tudjuk ezt tenni, lehet, hogy nem. támogatás kérdése. Igen, meg kell változtatni ehhez a politikai pártok támogatásáról szóló rendelkezéseket. Nem lehet megtiltani azt, hogy kampányoljanak a pártok, hiszen hiszen akkor a végén majd nagy konferenciás szervezőké válnak, amelyek most is csinálnak, számos plakátot helyeznek majd el, és az internet is a rendelkezésükre áll, szemináriumokat fognak majd rendezni, csak ennyit tehetnek. Én megpróbálom átalakítani ezt úgy, hogy a pártpolitika visszatérjen a, a parlamenti demokrácián szintjére, mindenképpen szükség van arra, hogy itt Brüsszelben el tudják végezni a pártok a munkájukat, és megfeleljenek az állampolgáraik elvárásainak. Ez az egyetlen módja annak, hogy képítsük a nagy, erős vonzó politikai pártokat ezen a szinten, és ehhez az kell, hogy transnacionális listákat hozzunk létre. Az, hogy például az EPP mássá alakuljon át, ez nem sikerült, megpróbáltuk, ugyanez volt a helyzet az ALDE, vagy a szocialisták esetében, és ez nem működik. Nem, nem fog előre haladni így a dolog. Így nem lehet megfelelni a nagy demokratikus kihívásoknak, amelyekkel szembe kell néznünk a legitimációt illetően. mindannyiuknak hálás vagyok, akik hozzászóltak. Meglepően sokan szóltak hozzá a szocialisták részéről, semmi kifogásom ez ellen. Mindenképpen a napirenden kell, hogy maradjon ez a kérdés, akár a következő ülésünk első napirendi pontja is lehetne ez, hogy itt legyenek a képviselők, és gyakorolhassák a szakbizottsági képviselői kötelezettségüket. If I saw it properly, that it... Hogyha jól látom, akkor ez konkrétan az első pont lesz a napirenden, úgyhogy ez rendben is van. Köszönjük szépen az eddigi munkát, köszönjük szépen a megjegyzéseket, és köszönjük Duff úrnak a munkát és a szöveget. Eléggé előre haladt az idő, úgyhogy lezárom az ülést. Köszönjük szépen a munkát, az elnök köszöni a tolmácsok munkáját is. Mindenkinek kellemes ebédet és kellemes délutánt kívánok!